Good morning, dear colleagues. Let's start our today's meeting. Uh, and I hope you have enjoyed. Kedves kollégák, kezdjük el a mai ülésünket. And now I would like to welcome. Remélem tegnap mindenki nagyon hasznos és érdekes üléseken vett eh, részt. Két Szaharov díjazatot hadd üdvözöljek. Hávai Ibrahim eh, asszonyt, And I am also delighted that my colleague Mr. Antonio Pan és Lemia Hadzsi Bashar, és nagyon örülök annak, hogy Antonio Panceri, aki az Emberjogi Albizottság elnöke, eh, itt van mellettem. Antonio Panceri, parancsoljon önni a szó. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. szervezésbeli megfontolásból először is szeretném jelezni, hogy milyen nyelveken van tolmácsolás. Minden hivatalos nyelven, az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, valamint arab nyelven is van tolmácsolás. és szeretném megköszönni az elnök asszonynak, hogy ezt a napirendi pontot közösen szerveztük meg. Tegnap volt március 8-a, tegnap ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. Nincs most sok időnk ehhez az eszmecseréhez, de ennek ellenére nagyon fontos, hogy az Emberi Jogi Albizottsággal együtt ülésezünk, Az Európai Parlament munkája szempontjából ez nagyon fontos, hiszen az Emberi Jogok Albizottsága, valamint a Nőjogi Bizottság foglalkozott a nőket érintő jogok speciális kérdéseivel, a Szaharov díj pedig egy nagyon fontos kezdeményezés, ez egy kiemelt kezdeményezés, ahogyan azt nevezni szoktuk az Európai Parlamentben. Nem csak az emberi jogi aktivistákról van itt szó, hanem hangsúlyoznunk kell azt is, hogy ezen emberi jogi aktivisták számunkra a demokratikus folyamat nagyon fontos tényezői számos országban. Éppen ezért szeretném köszönteni a két díjazottat, Lamia Haji Bashárt, aki Nagyja Morada kapta 2016-ban együtt a díjat, és Hava Ibrahim asszonyt is köszöntöm, ő Nigériából jött, ő pedig 2005-ben kapta a Szaharov díjat. Mindkét díjazott, bátor nő, nagyon fontos szerepet töltöttek be az emberi jogok védelme és a női jogok védelme szempontjából és Mara Marinakit is meg fogjuk hallgatni. Ő pedig a nőket érintő kérdések megvalósításával, megvalósításával illetékes tanácsadó. Szeretném megadni mindkettőjüknek a szót. Arabul fog beszélni. Nigériából jött és eh, ahogy említettem, 2005-ben lett Szaharov díjazott. Köszönöm. Thank you, uh, Madam Chair, and thank you, Co-Chair. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, hogy eljöttek ma ide. And great day yesterday. Tegnap hosszú és érdekes napunk volt, valóban érdemi, csodálatos vitát folytattunk és nagyon nagy megtiszteltetés eh, számomra is, Lamia számára is így lehetünk. Stefánnak külön köszönetet szeretnék mondani, és Krisztinának, és annak a csapatnak, akik segítettek nekünk itt a parlamentben eligazodni, ami egy igazi útvesztő azok számára, akik nem ismerik az épületet. Köszönöm tehát. Tegnap annyi mindent elmondtam már, hogy tényleg most csak egy pár dolgot hadd mondjak. Nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, nagyon sok elgondolkodtató gondolat és hozzászólás hangzott el. Amit Lamia mondott, tegnap ahhoz hozzáfűznék valamit. Ő is nagyja a 2016-os Szaharov díjazottak, az azidik jogaiért harcoltak, a szexuális rabszolgák, szexrabszolgák jogaiért, illetve az e, jelenség ellen harcolnak. A Boko Haram, ahon Észak-Nigériában nagyon aktívan én jöttem, a az iskolából volt kislányok 60%-ot tesznek ki. Talán valószínűleg ez a fő akka, hogy nem akarják, hogy oktatásban részesüljenek, hogy tanuljanak. Nagyon sokan közül szexrabszolgaként tengetik életüket. A Bring Back Our Girls, hozzátok vissza a lányainkat kampánynak köszönhetően Boko Haram, az El és bármiféle más szélsőséges terrorista csoport ellen harcolni kell, egyértelmű az üzenetünk, a mai nap után is. Minden nap nőnap, de leginkább, hogy mi nem leszünk csöndben, nem fogjuk be a szánkat, az, az az a, a nők, a, a kisebbségek, a és minden ember jogaiért kiállunk, főként a nők jogaiért. Az Európai Unió nagyon aktív volt, az ENSZ nagyon aktív volt ezen a, a téren a különböző szélsőséges jelenségek ellen. De a külpolitikán mellett a regionális fellépés mellett fontos, hogy mit teszünk a helyi szinten, a mindennapi életünkben. Alapvetően nekem ez igazából még fontosabb, fontosabb is, hogy mit tesznek az egyének. Igen, persze fontosak a gesztusok az, az, itt az Európai Parlamentben is, de ezeken kívül a szavakon, a törvényvetőin kívül fellépésre, tettekre van szükség. A Szaharov díjnak az a feladata, hogy az aktivizmus újra eh, napirendre kerüljön. Önök rengeteget tettek, és remélem, hogy a mai nap végére egy kicsit nagyobb eh, ráhatásuk lesz önöknek, a nőknek arra, hogy a különböző szakpolitika formálások és azon mindennapi végrehajtása során a nők esélyegyenlősége nagyon mértékben megvalósuljon. Hát öt dolgot hadd mondjak el, még az, azt kiegészítem, amit már tegnap eh, elmondtam. Védjük egymást, eh, én védem, eh, ott állok majd Lamia mögött, mindenki mögött álljon ott valaki más, védjük egymást. Az, a mellett az önök mellett ülő jobboldali és baloldali szomszédjának kérje a telefonszámot, az e-mailjét, hát ha bármikor a jövőben segítheti egymást. Fontos, hogy megtartsuk ezeket a kapcsolatokat. A tanulás, az oktatás, a felvilágosítás, az olvasás nagyon fontos, főként a fiatal generációk számára a kislányokat ne hagyjuk a sötétségben. A harmadik, gondolkozzunk el azon, hogy kik is vagyunk. Az önazonosság tudatunkat nem szabad hogy bárkinek kérdőjelezze a nők méltóságát, az emberi méltóságot, a gyermekek méltóságát senki sem áshatja le, senki sem kérdőjelezheti meg. Tegnap például hallottunk erre példákat. Még egyszer hangsúlyoznám ma, a nők méltóságát senki nem áshatja alá. Nem szabad, hogy leszegett fejjel járjanak a nők, büszkén előre tekintve kell nőként viselkednünk, és tennünk a, a, a hétköznapokban. Nem kell félnünk, nem szabad félnünk, erősnek kell lennünk. Számos okunk lenne arra, hogy féljünk, mégis mi nem. Én nem vagyok hajlandó félni, rettegni, én erős leszek, ellenállok minden nehézségnek. Ez a fajta ellenálló képesség, erő, határozottság, akaraterő, erre van szükség, nem csak a törvényalkotásban, hanem az aktivisták a mindennapi munkájában, a mindennapi életünkben így lehetünk sikeresek. Menjünk haza, és folytassuk még nagyobb eltökéltséggel a munkánkat, mint eddig tettük. Ezt tanultam a tegnapi napból. És végezetül legyünk mozgásban, menjünk tovább előre. Aki repülni akar, ám repüljön. Aki nem tud repülni, az fusson, aki nem tud futni, az sétáljon, gyalogoljon. És aki még gyalogolni sem tud, az másszon négy készláb. Így vagy úgy, de mindenképp menjünk tovább előre. Thank you, grazie. Diamo ora la parola alla... Oh, köszönöm. A Szaharov díj nyertese, ami a helyi Besár 2016-ban, és szeretném megragadni a lehetőséget, Elmondván ugyan, hogy nincsen nagyon sok időnk, de mégis szeretnénk meghallgatni a képviselőket. Azért, hogy a két uh, Szaharov díj nyertese uh, röviden szólni tudjon. أيها السادة السيدات والسادة الحضور في البداية أتقدم بأجمل تهاني والتبريكات لكل Hölgyeim és Uraim! Szeretnék gratulálni önöknek, illetve szeretném köszönteni a világon élő nőket, és mindenkinek boldog nőnapot kívánni. Különösen azokra a nőkre és lányokra gondolok, akiket rabszolgasorba sodort a Daesh, a Boko Haram és más terrorista szervezet. Ezen kívül gondolok azokra a nőkre és azokra a lányokra, akik még ma is rabszolgasorban vannak. A férfiak markában szeretném elmondani, hogy mindenki gondol rájuk. Mindenki látja ezt a nyomorúságot, látja, hogy több százan életüket veszték napi szinten a terrorizmus miatt. A nőknek nagyon sok problémával szembe kellett nézniük, de azt kell, hogy mondjam, hogy a nyugati nők problémája teljesen más jellegű, mint a kereten élők vagy az arab világban élők problémája. Az a nő, amely civilizált világban él, teljesen más problémákkal küzd, mint azok a nők, akik elmaradott társadalmakban élnek. Illetve más problémákkal szembe, kell szembenézni békeidőben, illetve a háború idején. Rendelkezésre állnak statisztikák. Ezek a statisztikák a nők jogállását vizsgálják, és nagyon jól mutatják, hogy azok a nők, akik szembe kell, hogy nézzenek az erőszakkal, a nemi erőszakkal, a szexuális erőszakkal, azoknak a száma bizony hihetetlenül magas, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a statisztikák még csak nem is tükrözik a valóságot. A valós helyzetenél sokkal rosszabb. Nagyon sokszor fogalmunk sincs arról, hogy miket kell elszenvedniük ezeknek a nőknek. Nagyon fontos, hogy egyenlőséget élvezzenek a nők minden társadalomban, akár európai társadalomról legyen szó, akár pedig a keleti világ társadalmairól. Fontos, hogy egyenlőség honoljon nők és férfiak között, hiszen a nők a társadalom felét teszik ki, illetve a gyermekek neveléséért is ők a felelősek. Ezen kívül gondoskodnak a társadalom másik feléről is, de mégis minden erőfeszítésük ellenére az emberi jogoknak a felével se rendelkeznek. Most pedig egy személyes tapasztalatomat szeretném megosztani önökkel. Ez pedig nagyon jól mutatja, hogy Irakban, illetve a muzulmán világban milyen is a nők helyzete, milyen a helyzetük békeidőben, illetve háború idején? Békeidején, illetve a konfliktust megelőző időszakban A sária törvényét követték a muzulmán országokban, és tehát Irakban is. Minden állampolgári jogot a sária irányított, mint például a házasság, házassághoz való jogot is, illetve a házasságot. Nagyon sok problémát jelentett ez, hiszen ezek a társadalmak igen tradicionális társadalmak, és kényszeríték a lányokat arra, hogy házasságot kössenek nagyon gyakran fiatalkorban. És ezért nagyon sok lány elmenekült, illetve elhagyta lakóhelyét. Ezt minden társadalomban tapasztaljuk, még a gazdagabb társadalmakban is. A nők gyakran pénzügyi kereskedelmi alkuk tárgyát képezik. Sokszor eladják a családok lányaikat a hozomány fejében, illetve a nemi erőszaknak és áldozatolásnak a nők, ez pedig bűncselekmény. Irakban azonban, aki nemi erőszakot követel, azt nem büntetik meg. Azért, mert a család, illetve a megerőszakolt nő között megállapodás születik, egyesség születik, és gyorsan kiházasítják ezeket a lányokat. és gyakran a vallásos férfi kikényszeríti a házasságot, akár a megerőszakolt nő akarata ellenében. Ez tehát egy kényszerházasság amely teljesen legitim módon működik ebben az országban, a nők pedig semmit sem tehetnek. Nagyon bonyolult a vállásokkal kapcsolatos jog is, és természetesen ez a jog sohasem a nőknek kedvez. A muzulmán társadalom az iszlám politizációnak áldozata. egy olyan gépezet működik ezekben az országokban, amely tovább csökkenti a nők jogait, illetve csökkenti a szabadságukat. Ez pedig nem felel meg a modern világ elképzeléseinek. Irakban a 40-es, illetve 50-es években olyan életet éltünk, amely a korábbi időkre tekint vissza, akkor a nők nagyobb szabadsággal rendelkeztek, most azonban negatív irányú fejleményeket tapasztalunk. A nők és a lányok a zaklatás áldozatai gyakran kollégáik részéről is, illetve honfitársaik részéről is ezt tapasztalják a nők és most békeidőről beszélünk. Háború idő, háború idején még rosszabb a helyzet, hiszen a nők a háború első számú áldozatai. Szörnyűséges bűncselekményeket követett el a Daesh, illetve a Boko Haram az elmúlt esztendőkben. Olyan bűncselekményeket, amelyeket tapasztaltunk Boszniában, illetve a világ más tájain is. Háború idején minden egyes alkalommal, amikor háború van, a nő áldozattá válik, szörnyűséges bűncselekmények áldozatává. Mindenki szeme láttára mégis a nemzetközi közösség mozdulatlan, tétlen. És ezzel tovább súlyosbítják a nők helyzetét, tovább csökkenték a nők jogait. A nők nagy része özvegyé válik a háború következtében, és ők lesznek a családukért a felelősek, ők tartják el a családjaikat. A társadalomban perifériára kerülnek, mint szociális, illetve gazdasági szempontból is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! El kell érni, hogy egyenlőség honoljon a nők és a férfiak között, ehhez azonban négy fontos dolgot kell észben tartanunk. Először is, ami az igazságszolgáltatást illeti, Nagyon fontos, hogy megfelelő jogszabályaink legyenek, és olyan jogi keret, amely lehetővé teszi a nők és a férfiak közötti egyenlőséget. Másodszorban európai szinten, illetve minden egyes országban, Európán kívül, nemzeti és helyi intézmények szintén meg kell vizsgálni a létező egyezményeket, létező megállapodásokat, illetve újakat kell kidolgozni a nők támogatása érdekében, illetve az emancipáció elősegítése érdekében. Így a jogaik nem sérülnek helyi szinten. Harmadsorban, ami a társadalmi szintet illeti, Nagyon fontos, hogy erősebb legyen az a hang, amely megvédi a nők jogait a társadalomban. És itt nem csak a feministák szerepéről beszélek, hanem fontosnak tartom, hogy ez a hang megerősödjön a férfiak között is, illetve más szervezetek köreiben is, nem csak a feminista szervezetek körében, hanem akadémiai, egyetemi, vallási szervezetek nek is feladatuk az, hogy foglalkozzanak a nők jogaival, illetve támogassák a nőket, akár anyagilag, akár politikailag, és így biztosítsák a nők helyzetét a társadalomban. Gazdasági szinten Különleges forrásokat kell biztosítani minden olyan tevékenység és program számára, amely a nők életét segíti, illetve az emancipációért tör láncsát. Támogatni kell a női vállalkozásokat, illetve végső sorban, ami a büntetőjogi aspektust illeti, meg kell őrizni a nők méltóságát, illetve a szexuális rabszolgaságnak véget kell vetni. Azt kérem, hogy a nemzetközi közösség, illetve az ENSZ hozzon létre egy külön törvényszéket, egy külön bíróságot, amely ezzel a kérdéssel foglalkozna. Széles hatáskörrel rendelkezzen, és olyan döntéseket hozzon, amely kötelező érvényű minden ENSZ tagállam számára. Így a bűncselekmények büntetésre találnának kemény és határozott szankciókkal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Sukran, grazie. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Mára Marinakinak Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindkét társelnöknek a meghívásért, illetve ezen kitűnő kezdeményezésért a mai napon. És szeretném kifejezni együttérzésemet és támogatásomat Ibrahim és Pásár asszony iránt, mindazon szenvedés miatt, amelyen keresztül kellett eh, menjenek. Ez is eh, bizonyítja, hogy a nemzetközi rendszer kudarcot vallott, nem érte el a fő feladatát, hogy békét és biztonságot eh, garantáljon mindenki számára. Szeretnék továbbá gratulálni mindazon nőknek, az összes nőnek sajnos még mindig szükség van erre a napra, ahhoz, hogy emlékezzünk arra, hogy mit is jelent az egyenlőség a nők és a férfiak között. A volt, eh, meg kell törnünk, küzdenünk kell azért, hogy a világ egy jobb hely legyen, és éppen ezért szükség van az esélyegyenlőségre, a nők és a férfiak közti egyenlőségre. A női jogok, emberi jogok, Természetesen van egy eh, kitűnő döntéshozatali politikai keret, határozatok születnek az ENSZ biztonsági tanácsában, és más nemzetközi szervezeteknél is, a probléma a végrehajtásnál jelentkezik, és ezért pont ide kell helyeznünk most a hangsúlyt, amennyiben tényleg eredményeket akarunk elérni. Az Európai Parlament ezen erőfeszítések élvonalában van, és önökhöz fordulunk politikai iránymutatásért, valamint a lelkesedésért, illetve azon ambícióért is, amely szükséges ahhoz, hogy megvalósítsuk ezen szabályokat. Ibrahim asszonynak is igaza van, tanulásra van szükség, le kell vonnunk a következtetéseket, a tanulságokat is vissza kell adnunk a nőknek a méltóságot, és ehhez valóban van egy kiváló eszközünk a biztonsági tanács 1325-ös határozata, amely egy mérföldkő a nők jogának, a nők jogainak szempontjából. Ezt 2000-ben fogadta el a biztonsági tanács, de még így is 17 évvel később a végrehajtása akadozik és messze nem sikeres. 17 éve született ez az állásfoglalás, de azóta több nyolc egyéb határozat is született, amelyek olyan problémákkal foglalkoznak, mint a konfliktusos időszakokban a szexuális erőszak, a megerőszakolás, a radikalizáció, és mind olyan helyzetek, amikor a nők áldozattá válnak. Mi, az Európai Unió vezető szerepet kell betöltsünk, példát kell mutatnunk, ebben a tekintetben is. Zéró toleranciát kell tanúsítanunk, síkra kell szállnunk az elszámoltathatóságért, és igazságot kell szolgáltatnunk, hogy az elkövetők bíróság elé kerüljenek és méltó büntetést kapjanak. Tehát az oktatás, az igazságszolgáltatás, a jog alkalmazása, a társadalmakban vezető szerepet kell betöltenünk, így tudunk valós eredményt elérni, és megszüntetni ezt a státuszkvót. A reakció helyett a megelőzésre kell a hangsúlyt helyeznünk, reaktív megelő, megközelítés helyett proaktív megközelítésre van szükségünk, és végeredményben a narratívát is meg kell változtatnunk. A férfiakat és a nőket is más útra kell, más pályára kell állítanunk, amennyiben eredményt szeretnénk elérni. És hangsúlyoznunk kell, hogy minél több dolog változik, annál több dolog marad változatlan. Éppen ezért szeretném, hogy egy időkapszulában visszatérjünk Krisztus előtt 416-ban, amikor is egy görög történész a Peloponézoszi háborúról és Milosz szigetének ostromáról írt. A Peloponizoszi háborút Spárta és Atén vívta annak idején. Milosz egy kis sziget, és 416-ban Atén megtámadta a szigetet, és azt követelte, hogy a lakók adják meg magukat, hódoljanak be Aténnak, és a büszke szigetlakók ezt megtagadták. Ezt követően az aténiak megszállták a szigetet, és meggyilkolták a férfiakat. A Sisydus mit írt erről a párbeszédről? Pusztán a hatalmon levők a hatalom szempontjából egyenlőek között lehet párbeszéd, a gyengéknek pedig el kell szenvedniük azt, amit el kell szenvedniük. Köszönöm. Grazie, grazie davvero. E adesso vorrei dare la... Köszönöm, köszönjük szépen. Most pedig megadnám néhány képviselőtársamnak a szót. Kérem, hogy tényleg nagyon röviden szóljanak hozzá, mert nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre kezdjük, több a FEM bizottság alelnökével parancsoljon. Hannibal asszony. Thank you, and my, my thanks to everyone. To... Köszönöm szépen. Ibrahim és Hajibahar asszonyokat külön szeretném üdvözölni, különleges alkalom ez, hogy itt vannak közöttünk. Úgy érzem, hogy itt az Európai Parlamentben most tényleg belelátunk abba, hogy mind kellett keresztül menniük, és a mai napig miért harcolnak. Köszönöm a beszámolóikat. A múlt heti ülésen is ott voltam, amikor is az egyik résztvevő azt mondta, hogy a következő nagy harc a világon pont a nők körül folyik majd. Itt az ideje ugyanis, hogy a nők sarkukra álljanak és harcoljanak a jogaikért. Persze ezt megtesszük, de ez egyre inkább jellemző lesz világszerte. Tehát itt tulajdonképpen egy nemzetközi mozgalom születésénél bábáskodunk, anélkül tudnánk róla. Ez azonban szolidaritást kell mutatnunk egymás iránt, és el kell ismernünk, fel kell ismernünk, hogy a teremben itt ülőknek szüksége lehet a többiekre, akik kitűnnek a teremben. A legcsodálatosabb ebben az egészben, hogy ennyi nőt sikerült összegyűjteni egy teremben. Ezt köszönöm, és mindenkinek sok sikert ehhez a harcoz a jövőben. Grazie. Onorevole Rockbiller. Villár asszony a következő parancsoljon. Thank you, Chair, and thank you. Köszönöm, elnök úr, köszönöm én is mindenkinek. Az előadók közül valóban imponáló volt, tényleg me- és megrázom, amit elmondtak. Rightly praised you in resolution 3025. 13-25-ös határozattal kapcsolatban folyik a harc tovább, Mosul felszabadítása az IS, az ISIS alól talán megvalósulhat még idén, sor kerülhet erre. Ugyanakkor, ha jól tudom, akkor komoly konzultációs folyamat nem kezdődött még arról, hogy mi legyen ebben a régióban a felszabadítás után. Érdekes lenne hallani, hogy önök, vagy az önök barátai, ismerősei, általában a nők véleményét kikérte-e bárki ezzel kapcsolatban az Európai Unió részéről, vagy az iraki ak részéről, mindazokra gondolok, akik a felszabadításban részt vesznek. Marinaki asszonyhoz fordulok. Nagyon jó volt, hogy arra koncentrált, hogy a 13-25-ös határozatot komolyabban kell venni, illetve hogy a prevencióra, megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Mit tesz az ENSZ annak érdekében, hogy a 13-25-ös íres hírhet határozat valóban a gyakorlatban is megvalósuljon. Köszönjük! Soraya Post következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nekem is vissza kell mennem időben egy kicsit, attól tartok. Nemzetközi Nőnap, száz évvel ezelőtt kezdődött. A nők egy csoportja, akik e, kenyérért tüntettek Szentpéterváron. 1909-ben New Yorkban a nők a munkakörülményeikért e, ha, e, tüntettek, illetve a szavazati jogért. És nagyon sok helyen még mindig megtagadják a nőktől a szavazati jogot, a politikai jogokat. Nálunk Svédországban 1921-ben nyerték a nők a szavazati jogot, és öt parlamenti képviselőt választottak meg akkor. Ma világszerte a képviselők kb. 27%-a nő. Hát messze vagyunk még az egyenlőségtől. Az évek alatt elértünk sikereket, de még hosszú út áll előttünk is. Hogyha látjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok a politikában, és hogy néz ki világszerte a világ, hát akkor elég ijesztő ez. Mert ahogy ön is mondta, mint hogyha sok szempontból visszafele haladnánk, és nem csak a konfliktusos, háborús területeken, régiókban van így, hanem így van ez az Európai unió most gondoljunk csak Lengyelországra, vagy a szomszédos Oroszországra. Tehát nekünk, nőknek még van bőven miért harcolnunk. Annyira egyébként a Nemzetközi Nőnapot nem kedvelem. Az ezzel kapcsolatban elért eredmények fontosak, de nekem botrányos nőként, amikor valaki azt mondja, hogy gratulálunk a Nemzetközi Nőnapon, akkor ez, ez engem frusztrációval tölt el hogy még mennyire nem vagyunk mindig egyenlőek. Gondoljunk csak itt eh, például Afganisztánra. Gyerekeket, kislányokat eh, visszaküldünk Afganisztánba, oda, ahol eh, halára köveznek embereket. tudjuk, hogy fiatal fiúkat küldünk vissza Afganisztánba, oda, ahol aztán befolyásos pedofiloknak a játékszereivé válnak. Borzasztó még beszélni is róla. Nekünk együtt kell harcolnunk a nők jogaiért, és azok a problémák, amelyekkel a, a háború pusztította országokban szembe kell nézniük. Ezek az én mindennapi életemet is érintik, ha tetszik, hanem éppen ezért jó lenne, ha mindenki felfogná, hogy itt az ideje, hogy e, e, tényleg a sarkunkra álljunk. Itt van például a családon belül erőszak kérdése. Ez egyelőre még nem jelenik meg igazán a, a politikai napirenden. Kollégák, fel kell lépnünk ezen. A női klubok, ez egy patriarchális gondolat és ötlet, hogy a nőjogi szervezetekre szükség van. Mi emberek vagyunk, egyenlőek, és így is kell velünk bánni. Köszönöm. Egy perc. Tényleg csak egy percben mert különben nem lesz Marinak azt hát mondja, különben nem lesz idő a, a, a válaszokra, hogy reagáljanak a meghívott vendégeink. Köszönöm szépen, elnök úr, tényleg csak nagyon röviden az Európai Unió nevében beszélhetek, a ENSZ nevében nem beszélhetek nyilván érté, de gyorsan együttműködünk. A 13-25-ös határozathoz egy végrehajtási keret is kapcsolódik, amely az ENSZ tagországait arra kötelezi, hogy egy nemzeti cselekvési tervet hozzanak létre, konkrét vállalásokkal, mérhető vállalásokkal, hogy elszámoltathatók legyenek a kormányok. 2000 óta 193 országból csak 63-ban van 17 évvel később ilyen cselekvési terv, és 10 uniós tagállamban sincs még a mai napig ilyen cselekvési terv, ezért kampányolunk világszerte, illetve az unión belül is nagyon határozottan azért, hogy végre legalább egy cselekvési tervet fogadjanak el, dolgozzanak ki, ami egyébként egy nagyon egyszerű eszköze annak, hogy el lehessen számoltatni mindenkit, mit ígértek, mit vállalnak, és ebből mit teljesítettek. Ez azt hiszem nagyon konkrét vállalás. Köszönjük. Parancsoljon. Elsőként Basár asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr. Moszul felszabadításával kapcsolatos kérdésére reagálnék. Ez a, a harcok évek óta tartanak. 3500 nőt tartottak fogva, ebből csak ezret engedtek szabadon. Egyetlen nő, egyetlen lány sem engedtek szabadon az elmúlt év során. Persze ők maguk is megpróbálnak kiszabadulni, nem tudják, hogy ki, még azt is nehéz tudni, hogy ki ellen harcolnak pontosan. A jezidi nőket és lányokat a mai napig fogva tartják. Tudnunk kell, hogy a jaziri ak egy roppant szegény közösség, nem tudják a váltságdíjat kifizetni, már pedig a, a, a Daesh váltságdíjat követel, miközben a jazidiknek erre nincsen pénzük. Köszönöm. Ibrahim asszony. Nos, konkretizáljuk akkor egy kicsit ezt a kérdést, tovább görgetve az én régiómra. A Boko Haram, eh, Csád, Kamerun és Észak-Nigéria. Ugye tudjuk, hogy Nigéria lakossága 200 millió. A szélsőségesség, a, a, a, a nők elleni erőszak elképesztő méreteket ölt. Statisztikákkal nagyon nehéz ezt leírni. Nem csak jogszabályokkal, törvényekkel kell harcolni. De amit ön mondott, Merinaki asszony az alternatív narratívával kapcsolatban, erre reagálnék egy fél percben megpróbálok példát adni arra, hogy én hogy használom az enyémet, hogyan lehetünk kreatívabbak, nyilván önök kreatívabbak nálam sokkal. Hogyan tudjuk egymást segíteni, támogatni, védeni. Ez a szolidaritás, amiről beszéltem. Az egyik projekt a Mothers Without Borders, anyák határok nélkül, hogy az erőszaktól megmentsük őket. Remélhetőleg a mai ülés után is még több nőt érdekel majd az, hogy hogyan tudunk többet tenni egymásért. A Mothers Without Borders anyák határok nélkül a szélsőséges erőszak elleni fellépés egy fontos eszköze. Az alternatív narratívára áttérve amikor Észak-Nigériában a, a, a alapján halálra akartak kövezni nőket. Egy a saria értelmében a nő, nő nem beszélhet a bíróság előtt. Ilyen sem beszélhettem, nem csak a vádlat. A Allah nevében a CNN készítette, és a BBC ezt a, ezt a dokumentumfilmet. Papíron, kell, papírra vetettem gyorsan, lejegyeztem, és egy férfinak átnyújtottam, mit mondjon, mert én nem beszélhetek. Egyáltalán meg sem szólalhatok a bíróságon. Mi lehet az alternatív narratívem? a törvényel alszom, a törvényel kelek, a törvényel fekszem, ezt lélegzem. Nem tudom, az önök dinamikája hogyan működik, de hogy hogyan tudják magukhoz ragadni igazából ezt a fajta erőt és hatalmat, de én a függöny mögött, a, a, a kulisszák mögött mégis egy olyan erővé váltam a saját hazámban, amik, amik egy kikerülhetetlen személy váltak. A sária védelem figurájával, központi figurájával váltam, azért meg volt egy stratégiám, egy alternatív narratívám, hogyha a sharia törvények alapján akarnak valakit elítélni, és a védelmi ügyében segítségre szorul, hozzám fordulnak, hozzám küldenek mindenkit. Úgy is, hogy meg sem szólalhattam. hogy 7 évig folyt ez. Arról beszélek, hogy türelmesnek kell lennünk, hosszú távban kell gondolkodnunk, nincsenek gyakran azonnali megoldások. Ezért annyit mondok még egyszer, hogy ne adjuk fel. Tovább és tovább. 7 év után egy bíró azt mondta, hogy miért nem beszél, miért nem mondja el maga amit, a mondani valóját. És akkor meg, megszólalhattam, már beszélhettem a bíróságon. És tudtam, hogy ez egy óriási lépés az alternatív narratíva. Ezért az érvekből kifogytunk már a, a, a tárgyalóteremben. Két év telt el, már kifogytunk az eh, érvekből, és ezért egy új, másik alternatívát dolgoztam ki. Írok a bírónak, és eh, mondjuk azt írom neki, hogy az új eh, törvény értelmében a bíróság hatásköre eddig terjed ki, de a halálbüntetésre nem terjed ki az önök hatásköre, ezért ezért igazából nincs is mit mondani. Magamtól eltávolítom a, az egész percset, a bíró kezéből is kiveszem a hatalmat. Ezzel azt mondom, hogy nincs ilyen hatásköre, hiszen halálbüntetésre sújtható vétséget ön nem tárgyalhat. Tehát mindig egy másik narratívát, másik stratégiát kell keresni. Mindig egyel messzebb kell tekintenünk. Higgyünk az intuícióban, ne higgyük azt, hogy nem tudjuk megtenni, hanem bízunk magunkban, hogy van egy másik megoldás, egy alternatív narratíva. És zárásképpen még annyit mindig kell egy szövetség, és ne egyedül próbáljátok megváltani a világot. Óriási erő van egy emberben is, de a szövetségekben, a közösségben a, e, még sokkal nagyobb erő rejtőzik. Köszönöm. Grazie. Grazie davvero, mi sembra un messaggio molto... Köszönöm szépen, egyértelmű és világos üzenet ez. Mindezt elmondva, a két vendégünknek köszönetet mondok. Sajnálom, hogy ennyire szorított bennünket az idő, de mégis azt hiszem, hogy nagyon érdekes és fontos dolgok hangzottak el. Most pedig megadom Blinkevics Őte asszonynak az elnöklésre a lehetőséget parancsoljon. tenni, ja. és akkor Well, I, I think we will start since we still have a lot of the agenda to go. So um, folytassuk a munkát, tisztelt kollégák. Úgyhogy mindenkit arra kérek, aki még áldogál a teremben, hogy üljön le, és így hozzá láthatunk a következő részhez. I would like first of all to thank everybody Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását. And now I'm going to invite you to discuss és most pedig a tegnapi munkacsoportokról szeretnék eszmecserét folytatni. A jelentéstevők beszámolnak a munkacsoportokról. Szeretnénk megosztani önökkel a munkát, illetve az elvégzett munkát, illetve eszmecserét folytatni az adott témákban. Ezelőtt azonban szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy milyen szabályok érvényesek a vita során. Sajnos elég szigorúan követnünk kell a szabályokat, mert nagyon sokan kértek szót. Aki szót kér a vita során, a prezentációkat követően, azt kérem, hogy a felszólalási cetlét adják át a teremszolgának, illetve mondják el, hogy miről kívánnak szólni. Tehát azt kérem mindenkitől, aki szót kér, és eddig még nem töltötte ki ezt a felszólalási kártyát, hogy ezt tegye meg, a következő 30 percben tudjuk ezeket elfogadni, és ezután valószínűleg le kell majd zárnunk a felszólalási listát. És most pedig átadom a szót Zsolanta Rengárd asszonynak az esélyegyenlőségi illetve a nemek közötti egyenlőségi intézménytől, aki az első munkacsoport vezetője volt. Tulajdonképpen a nők szerepéről van szó a tudomány területén, és a munkacsoport témája a következő volt előrelépés, vagy pedig visszaesés. Ez volt a címe, és most át is adom neki a szót. I want to use the opportunity. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, illetve köszönöm szépen, hogy együttműködik az Európai Parlament a nemek közötti egyenlőségi intézménye. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy eszmecserét folytathatok önökkel. Nagyon érdekes volt a munkacsoport. A témája a nők a STEM-ben, tehát ez a tudomány, a technológia, a mérnöki terület, illetve a matematika területeit öleli föl, ez a rövidítés, hogy STEM. A STEM az egyik leggyorsabban növekvő ágazat az Európai Unióban. Szakemberek arra számítanak, hogy mostantól 8%-os növekedést tapasztalunk majd 2025-ig ezen a területen. Az átlagos növekedés más területeken az előrejelzések szerint csak 3%-os, Van még egy érdekesség. 3,4 millió munkahely kerül majd kialakításra ezen a területen, 1 millió álláshely szabadul fel, és 2,4 millióan millió emberre lesz majd szükség, hogy a STEM területén dolgozó nyugdíjba vonulókat helyettesítsék. Ennek az ágazatnak érdekessége, hogy az egyik leggyorsabban öregedő ágazatról van szó az Európai Unióban. Ezért három tendenciára hívnám fel a figyelmet. Először is nagy a kereslet a szakemberek iránt a STEM ágazatában. Másodszorban nem növekszik azon tanulók, illetve diákok száma, akik ebben az ágazatban kívánnak elhelyezkedni. 2013-tól 14 re szinte nem történt változás a számokat illetően, illetve azt mondhatjuk harmadsorban, hogy a nők nem kellő mértékben képviseltetik magukat a STEM ágazatban, gondolok itt különösen az IT ágazatra. Mindössze 13%-ot tesznek ki a nők ebben az ágazatban, összevetve az Egyesült Államokkal itt az adatok arra mutatnak, hogy egy harmadát produkáljuk annak, mint az Egyesült Államok. Természetesen látható a STEM területén a nemi szegregáció. Ami a foglalkoztatást illeti, ezen a területen is nagyon hasonló a helyzet. Még akkor is, hogyha a STEM jóval jobb lehetőségeket biztosít a nők számára, itt 76%-os a foglalkoztatási lehetőség ebben az ágazatban, összevetve az általános 64%-os foglalkoztatottsággal a nők számára, tehát ez jó lehetőséget kínál ez az ágazat. Ezen kívül a magánszféra és a közszféra megosztottságát is figyelembe kell vennünk, hiszen nagyon sok nő, illetve jóval több nő dolgozik az állami ágazatban, mint a magánágazatban, és ennek megvannak a következményei. Alacsonyabb a fizetés, a rosszabbak a karrier lehetőségek, és így tovább. Ezen kívül megvizsgáltuk azt, hogy milyen okok húzódnak a háttérben, miért nem választják ezt az ágazatot a nők. Nagyon összetettek ezek a tényezők, különböző társadalmi, kulturális, gazdasági és oktatási aspektusok érvényesülnek. Ezeket az akadályokat meg kell értenünk ahhoz, hogy megoldást találjunk. Nézzük, mit, mit vizsgáltunk meg. Megnéztük a társadalmi normákat, a kulturális gyakorlatokat, amelyek megerősítik a nők és a férfiak közötti különbségre vonatkozó fogalmakat vagy elképzeléseket. Természetesen itt a család, a munkatársak, az iskolatársak, nagyon fontos szerepet töltenek be, és megerősítik ezeket a sztereotípusokat. Hiányoznak a minták, a modellek, például a tudományban való szerepellés területén. Ezen kívül azt látjuk, hogy a nőket nem igazán értekli ez az ágazat, a STEM, de elképzelhető, hogy pusztán az az ok áll a háttérben, hogy nem érdekes ez a téma a nők számára. Lehet, hogy a liberális művészetek, a filozófia, és így tovább ide kapcsolódhatna, és akkor, akkor emelkedést látnánk ezen a területen. Hiszen az úgynevezett lágy vagy puha készségek területén, például a kommunikációs készségek, a nyelvtudás, és így tovább erősek a nők. Tehát lehet, hogy érdemes lenne megvizsgálni a tanterveket ezeken a területeken. Ezen kívül azt is látjuk, hogy ez a férfiak által uralt kultúra, azt látjuk, A, a nők diszkriminációnak vannak kitéve a STEM ágazatban, illetve például a felvétel a munkavállalók felvétele területén is érvényesül a diszkrimináció. Sokszor információ hiányát tapasztaljuk, de nagyon sok aspektus érvényesül ezen a területen. Aztán Azt leszögezhetjük, hogy a STEM ágazatát a férfiak uralják. Nézzük, hogy ezen a területen milyen tulajdonságokat tapasztalunk a munkavállalók területén. Nos, azt látjuk, hogy a nők és a férfiak az életciklusuk során különböző fázisokon mennek keresztül. Az értelmiségi munkakörben általában a férfiak érvényesülnek, méghozzá gyorsabban, gyorsabban integrálódnak, illetve az életszakasz, az életciklus során a jelenlétük erősebb. A nők esetében ez háttérbe szorul. Tehát inkább férfiakat, tapasztal, férfiakat találunk az idősebbek között, illetve jobban fizetettek között. És miért csökken a nők jelenléte? Azért, mert általában a gyermekvállalás miatt, illetve más családhoz kapcsolódó tényezők miatt szüneteltetniük kell a karrierjüket, és ezért a jelenlétük háttérbe szorul. Aztán a családi körülmények is szerepet vállalnak. A 15 évesnél fiatalabb gyermekekkel rendelkező nők még kevésbé vannak jelen ebben az ágazatban, összevetve azon férfiakkal, akiknél 15 évesnél kisebb gyermekeik vannak. Általában a gyermekes nők az úgynevezett női munkaköröket választják, a rugalmas munkaidőt és így tovább, például ahol részmunkaidőbe mehetnek. Tegnap egy nagyon érdekes tanulmányt indítottunk útjára, a gazdasági előnyöket vizsgáltuk, hogy milyen gazdasági előnyei lehetnek a egyenlő esélyeknek. És arra jutottunk, hogy ha a szakadékot áthidaljuk a STEM területén, akkor, akkor 1,2 millió munkahelyet teremthetünk, és ennek óriási gazdasági előnyei lennének. Nem szeretnék itt most a részletekbe bocsátkozni, hiszen a tanulmány hozzáférhető, és a metodológiája nagyon is fogható. Nézzük, hogy mi a végkövetkeztetés ebből a tanulmányból. Azt látjuk, hogy a foglalkoztatási szegregáció területén nagyon kevés változást tapasztalunk az idők során, az elmúlt esztendőkben, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan Európai Uniós politika létezik, amely a nemi szegregációt, illetve a foglalkoztatásbeli szegregációt próbálja csökkenteni. Három dolgot említenék. Az oktatásra kellene összpontosítani, illetve a tantervvel kapcsolatos kérdésekre, a karrier iránymutatás nagyon fontos, ezt kell biztosítani az iskolákban. Talán akik ezzel foglalkoznak, nagyobb tájékoztatást kellene, hogy kapjanak a nemi egyenlőség kérdései kapcsán. Meg kell erősíteni a tudományos tőkét, a tudomány kapcsolatban tájékoztatást kellene nyújtani, és együttműködvén a különböző intézményekkel eredményeket lehetne produkálni. Tehát ezek voltak a fő, fő következtetéseink, és készen, áll, készen állunk arra, hogy válaszoljuk a kérdéseikre. Köszönöm. Next, um, gonna... Most pedig Gordana Komicsnak adnám meg a szót, aki a szerb nemzetgyűlés szóvivő helyettese. Ő a második workshop raportőre volt, amelynek témája a globális perspektíva, az erőszak, mentesség és a nők szerepének erősödése. Parancsoljon öné a szó, kb. 10 percben. Köszönöm szépen. Látták a Star Trek bármelyik sorozatának epizódját? amikor is a kapitány beszélt a többi szereplőhöz, ugyanis egy kiemelkedő személy, aki a nők elleni erőszakkal szemben küzd, és az univerzumon belül különböző világokat próbál felszabadítani, és ez az, amit én is megpróbálok elérni. Mi is közös erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy új világok jöhessenek létre. Közös erőfeszítéseket teszünk, hogy egy új narratívát alakítsunk ki a jövő társadalmában, amely majd utánunk fog elérkezni. Gyakorlatilag Amiről beszéltünk, és amilyen következtetésre jutottunk a tegnapi eszmecserét követően, arra vonatkozik, hogy hogyan kapcsolódjunk bele ebbe a küzdelembe, hogyan vegyünk ebben részt, annak érdekében, hogy a férfiak és a nők számára egy tisztességes együttélést biztosítsunk a társadalmakban, a világ minden részén. Általános ajánlásként határozottan elítéljük bármilyen fajta erőszak megjelenését a nők és a lány gyermekek ellen. Zéró toleranciát alkalmazunk, és bármilyen fajta erőszak alkalmazását ellenezzük, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az erőszakos társadalmakban nagy a hallgatás, a csend a nők elleni erőszakról, semmilyen formában nem beszélnek róla. Éppen ezért ennek véget kell vetnünk. Ha bárki is erőszakot alkalmaz ellenünk, a női mi voltunk miatt, ez, ha ezzel szembeszállunk, akkor a társadalomban tapasztalható erőszak is csökkenni fog. Én fizikus vagyok, nem vagyok szociológus, véletlenül kapcsolódtam be a politikába a hazámban végbe menő háborúk miatt, de megtanultuk azt, hogy hogyan kell a jó és a rossz között különbséget tenni. Egyszer egy törzsfőnök, egy nagyon büszke törzs vezetője, mindegy, hogy hol élt ez a törzs, azt kérdezték tőle, hogy mi a jó és mi a gonosz, ő pedig azt mondta, hogy a gonosz az, amikor a közelünkben a mellettünk levő törzs tagjai eljönnek hozzánk, tönkreteszik, elpusztítják a törzsünket, meggyilkolják a férfiakat, és megerőszakolják a nőket, és mi a jó, az, amikor mi tesszük ezt velük. Ez volt a válasza. Ez pedig azt hiszem, hogy nem lehet egy elfogadható álláspont a társadalmainkban. Éppen ezért azt mondtuk, hogy a nem tilthatjuk meg azt, hogy az emberek sztereotípiák mentén gondolkodjanak, előítéleteket tápláljanak, ez ellen nem tudunk fellépni, de jogalkotóként megakadályozhatjuk az olyan fellépéseket, az olyan magatartásokat, amelyek ezen sztereotípiákat közvetítik. És az egyezmények is erről szólnak. Mi, parlamenti képviselőként pedig nyomon kell kövessük azt, hogy mit tesznek a kormányaink a végrehajtás terén. Jean-Luc Picard azt mondta volna, hogy fényévekre van ez, fényévek múlva tudjuk csak valóban felszámolni azt az ellenérzést, azon előítéleteket, amelyeket egymással szemben táplálunk, de egy törvény végrehajtása hat hónapot vagy egy évet vehet igénybe, és ha a törvény azt mondja ki, hogy egy nőt nem szabad megverni, meggyilkolni, nem lehet egy nőt megvenni, megerőszakolni, azért, mert neki is megvan a saját akarata, ő egy emberi lény, függetlenül attól, hogy az elkövető felesége vagy sem, és ezt jogalkotóként megtilthatjuk. Parlamenti fellépésen keresztül előmozdíthatjuk a változást. Ez nem könnyű. Ha könnyű lenne, akkor ezt a férfiak csinálnák, a mi feladatunk kemény, azt kell tennünk, hogy másokat megváltoztassunk. A célunk az, hogy magunk is megváltozzunk, és ezáltal változon a társadalom. A férfiak, férfiakat megváltoztathatjuk, hiszen a jogszabályokat nem tudjuk keresztül vinni úgy, hogy a férfiakkal ezeket ne fogadtassuk el, hiszen ők is szavaznak és többségben vannak. Tehát őket is megváltoztathatjuk, és aztán velük együtt megváltoztathatjuk azt a társadalmat, azt a környezetet, amelyben a férfiak és a nők együtt élnek. Ez egy hosszú út, amelyen végig kell haladnunk, de ha nem tesszük meg az első lépést, akkor sohasem érünk az út végére. Én a, azokkal a nőkkel, akikkel otthon együtt dolgozom, arról beszélek, és azt mondom nekik, hogy nézzék meg a cipőjüket, min állunk a cipővel. Hát szőnyegen, vagy egy parkettán. De az én válaszom az, hogy nem, hanem azon nőkre támaszkodunk, akik küzdöttek a jogainkért, akkor, amikor mi még meg sem születtünk. Mi pedig bekapcsolódunk ebbe az erőszak ellenes küzdelembe, és így felkínáljuk a vállunkat azoknak, akik később majd ránk támaszkodnak. És mást is teszünk, ugyanis a parlamenti fellépés során egy hálózatot alakítunk ki, ez olyas valami, amiben a férfiak nagyon ritkán kapcsolódnak be, és az azt jelenti, hogy parlamenti képviselőként kell kapcsolatba kell lépni valakivel egy olyan pártból, amelyet gyűlölünk, egy ellenfelünkkel, úgymond, találnunk kell a többi pártból olyan nőket, akikkel meg tudunk, akikkel egyet tudunk érteni bizonyos kérdésekben. Például tudunk-e együtt küzdeni az összes párt női képviselője a nő, az erőszak elleni küzdelemben? Képesek vagyunk-e együtt küzdeni azért, hogy a nők jogai, a nők egészségügyi helyzete, illetve az egészségügyhöz való hozzájutása javuljon? Én parlamenti képviselőként eh, büszke vagyok arra, hogy eh, itt ülhetek más eh, szerbiai parlamenti képviselőkkel, én most az ellenzékben ülök, de nem jelent számunkra nehézséget az, hogy olyan kérdésekről is egyeztessünk, amelyek nem pártpolitikai kérdések. Ugyanis, hogyha valakit megvernek, mindegy, hogy egy ellenzéki párt tagja, vagy egy kormánypárti képviselő teszi ezt. Ez összekapcsol bennünket és a nők gazdasági szerepének erősítése szintén fontos, ha valaki szegény, ha valakinek nincs pénze, nincs munkája, ha nem tudja, ha nem tud otthonáról gondoskodni, akkor egy könnyű célponttá válik. Éppen ezért a következtetéseinkben azt fogalmaztuk meg, hogy szükségünk van arra, hogy a nemzeti politikákban erősítsük a nők gazdasági szerepét. A küzdelem könnyebb, hogyha egy parlamenti hálózatba kapcsolódunk. Bármilyen módon ez parlamentektől függően más és más lehet, de természetes számunkra, hogy ugyanazon cél érdekében együtt küzdjünk. És egyébként így jelezzük is az emberek számára, hogy kikkel tudunk együttműködni, és a férfiak számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy a párbeszéd lehetséges. Ezt látjuk itt az Európai Parlamentben. A koszovói parlamenti delegáció tagjaival együtt ülünk itt. Ez húzódik meg az Európai Unió gondolata mögött is. Nagyon kevés volt tíz évvel ezelőtt még a bátor nő, aki azt mondta volna, hogy mi valóban a békét építjük. A különböző konfliktusos övezetekben világszerte a nők képesek felépíteni a békét, ennek mi vagyunk az élő bizonyítékai. Éppen ezért támogatnunk kell az inkluzív oktatást. Szükségünk van olyan paraméterekre, amelyeket meg tudunk osztani gyermekeinkkel a kezdeti, korai életszakaszokban. Meg kell mutatnunk azt, hogy képesek vagyunk egy jobb világot kialakítani, ez lehetséges, be tudunk kapcsolódni ebbe a küzdelembe, és mi magunk tudjuk megteremteni a jövő alapjait. Ez a nők hálózatának, a női kapcsolatok képítésének is a lényege. Ez az én személyes meglátásom, ez nem szerepel a következtetéseinkbe, de az a tény, hogy Brüsszelben itt együtt vagyunk most, ez is jelzi, hogy mennyire szép az európai gondolat. meg kell ragadni, úgymond, ezt az európai gondolatot, és értékelnünk kell ezt, hiszen ez, ez, ez maga a szépség Európa különböző pontjairól az emberek összejönnek, és megvitatják a közös jövő kérdéseit. Erre korábban, az 50-es évek előtt nem volt példa. Én pedig azt szeretném, hogy a nők ugyanezt tegyék. Gyűjjünk össze valamilyen teremben, és állapodjunk meg a különböző szabályokról a jövőre nézve, azon szabályokról, amelyek a társadalmainkat irányítják, és egyszer mindenkorra mondjunk nemet a társadalomban megjelenő erőszak, erőszakra, illetve arra, hogy elfogadjuk azt, hogy valaki megverhet engem pusztán azért, mert nő vagyok. Ezt nem fogadhatjuk el, nem engedhetjük ezt meg. Dolgozzunk együtt, én nagyon élveztem ennek az ülésnek minden egyes percét, és remélhetőleg sikerül majd innen Brüsszelből és otthonról is előmozdítani a változást. Well, thank you. Um, and I would just like to say as a... Köszönöm szépen. Brit képviselőként annyit hadd mondjak, hogy én teljesen egyetértek az európai eszme kapcsán. Az Európai Unió egy csodálatos kísérlet, amely több mint egy kísérlet igazából. És ilyen ülések nem lennének, hogyha nem lenne Európai Unió. Remélem, hogy mindenki folytatja ezt a munkát, még akkor is, hogyha mi britek már nem leszünk az Unió tagja. Um, a három másik előadót szólítom most, Simona Petriket, Paula Bielert és Évalina Janszont szólítom. Kérem, hogy jöjjenek fel a következő három jelentésről számolják be nekünk. Can we move on to uh, Simona Petrik, who is... Simona Petrikkel folytatjuk, aki szlovák parlament képviselője, a harmadik workshop uh, raportőre volt. Ehm, nem esélyegyenlőség szempontjait figyelembe ő szakpolitika formálás a befogadó növekedés középpontjában hangzatos címre hallgatott ez a workshop. Köszönöm, elnök asszony. A workshop következtetéséről számolnék be. Um, uh, meeting or conference. Uh, first I'd like to... Először is hadd mondjak el annyit, hogy uh, köszönöm az OECD szakértőjének, Tatjana Taplovának, aki valóban egy elképesztően érdekes uh, nagyon érdekes beszámolót uh, tartott a gazdaság kapcsán a legfontosabb szempont az volt, hogy a, gaz, a döntéshozókat hogyan tudjuk meggyőzni arról, hogy a nemi esélyegyenlőség igenis egy fontos szempont, ráadásul megtérül. Gazdasági szempontból ugyanis, hogyha elszalasztjuk ezt a lehetőséget, akkor nagyon sokat veszthetünk. Ha marginalizálódnak a nők, annak komoly gazdasági költsége van sokkal nagyobb mértékben oda kell figyelni például a költségvetési politikában az esélyegyenlőségi szempontokra. A nőknek minden területen ki kell teljesíteniük a bennük rejlő lehetőségeket. Hát ez azt hiszem elengedhetetlen előfeltétel ahhoz, hogy a női esélyegyenlőség megvalósuljon. ahogy egyébként ez a mai délután is felmerült. Ami a választásokkal kapcsolatos választott képviselők tekintetében sem egyenlő a helyzet. Úgy érzem, hogy az erőforrások megállapítottuk, hogy az erőforrások odaítélése nagyban befolyásolja a nemek érvényesülését. Az adatgyűjtés kérdése is felmerült, hiszen megfelelő elemzése nélkül nem tudunk javítani a döntéseinken, ha nem látjuk, hogy a nemélyes egyenlőségre ez milyen kihatásokkal van. Ehhez persze, mint mondtam, megfelelő adatgyűjtésre van szükség. Egymástól is tanulnunk kell, bevált gyakorlatok megosztása elengedhetetlen. Ami a fizetetlen munkát illeti, a háztartási munkára gondolok többek között. A legnagyobb kihívások egyike ez a soft politikák, a poa politikák, például az oktatás felvilágosítás és az eddigi megberögzött sztereotipikus viselkedési formák megváltoztatása segíthet. Hogyan lehet a bármiféle családi típusú munkától távol töltött idő során hogyan tudjuk kompenzálni a nőket. A sztereotípiák elleni harc egyetlen és hasznos és hatékony eszköze a felvilágosítás, a média szerepe is felmerült ezen a téren. A nemi szegregáció kérdésével kapcsolatban az oktatásról beszéltünk, illetve a nők részvétele a STEM területeken, az, az ilyen alapkutatási területeken is felmerült. A kvóták mennyire segíthetnek a nemi esélyegyenlőségben? Hát tudjuk, hogy ez mennyire vitatott kérdés, de mégis ez egy egyike a rendelkezésre álló eszközöknek, az önkéntes célok is működhetnek, de hát azt látjuk, hogy sok országban a kötelező kvóták igenis meghozták a várt eredményeket. A tunéziai parlament nőjét idézve elmondanám, hogy jó szándékú törvények születnek, de a gyakorlatban teljes mértékben nem sikerül ezeknek mindig érvényt szerezni. Európán belül és kívül is sokat kell még tennünk a teljes nemiesi egyenlőségért. Köszönöm szépen. Következő előadónk Paula Bieler, aki a svéd parlament képviselője, a negyedik workshop raportőre. Még egy évszázadot kell várnunk, hogy a nők és a férfiak számára a magánélet és a munka összeegyeztethetősége megvalósuljon? Ezt a kérdést jártuk körbe a negyedik workshopban, most meghallgatjuk Bieler asszony beszámolóját. I will not have... Köszönöm, remélem nem kell majd 10 percet szánni erre a work-life balance, tehát a magánélet és a munka összeegyeztethetősége alapvetően a, a szülői szabadságot, a gyerekneveléssel kapcsolatos feladatokat jártuk körül, hiszen mindezek a a távol töltött, ilyen szívó távol töltött, egyébként meg nem fizetett eh, idő a nyugdíjra, a karrierre is komoly kihatással van, hiszen a nők jellemzően otthon maradnak, hogy a gyerekeket neveljék, és így a szakmai előmenetelük is eh, eh, lassul, illetve kevesebbet részben emiatt keresnek, majd kevesebbet, és kevesebb lesz a nyugdíjuk is. Szakértőket is meghallgattunk, a tényeket meghallgattuk, például óriási a különbség egy egész karrierre vetítve a nők és a férfiak között. Tehát, ha egy egész karrierre vetítve a nők keresetét a férfiakéval összevetjük, akár 40% is lehet a különbség. Tudjuk, hogy a gyereknevelés elsősorban a mai napig női feladat, miközben a férfiak inkább pénz keresette foglalkozni, miközben a család ellátása elsősorban a nőkre hárul. Az is elhangzott, hogy az Európai Unióban kipróbálták, kipróbált megoldások hogyan működnek, vagy nem működnek. Például a szülési szabadság, az anyasági szabadságra vonatkozó javaslatot visszavonták, de a szeminárium során az derült ki, hogy a többség osztotta azt a véleményt, hogy az ilyen szülői szabadságra szükség van, nem csak az anyák, hanem a férfiak számára is, rend, apák számára is eh, eh, elérhetővé kell ezt eh, tenni. Hogy pontosan hogyan és miként, hát ez e tekintetben volt némi vita közöttünk. Kötelező a férfiak számára? Önkéntes vagy nem önkéntes? Vagy valamennyit a, gyereknevelés céljára kivett szülési szabadságból a gyesből, a gyedből a férfinak is otthon kellene töltenie? megosztottak voltak a résztvevők. A legtöbben azonban azt gondolták, hogy az apáknak is legalábbis az elején valamennyi ilyen gyerek ellátási szabadságot ki kell venniük, hogy hogy egyáltalán képesek legyenek -e. ez, ez egy olyan kiség, amit az apáknak is így el, el kell sajátítaniuk. Tehát ez az apák számára is problémás, hogy például ők nem tudnak otthon lenni annyit a családjuk, amennyit esetleg szeretnének, mert a társadalmi szerep alapján ez nem megy. A, nem csak a törvények, nem csak a jogi lehetőségek, hanem a láthatatlan akadályok, vagy a társadalmi akadályok is óriási problémát jelentenek. Például, hogy valaki nyugodtan kérjen ilyen gyereknevelési célú szabadságot, anélkül, hogy eh, ezt eh, emiatt őt pozitívan vagy negatívan megítéljék. Itt vannak azok az úgynevezett eh, üvegplafonok, amelyekről olyan sokat beszéltünk. A szegregáció, a horizontális például, vannak olyan iparágok, amelyek például nem túl családbarátak, e, a horizontális mellett vertikális differenciák, különbségek is vannak. A férfiak például jellemzően e, felelősebb beosztásban dolgoznak, a nők pedig jellemzően alacsonyabb beosztásban ugyanazon a területen talán azért, mert így könnyebb részmunkaidőben dolgozni. Ez is kihatással van a nyugdíjakra, a keresetbeli köve, különbségekre, illetve arra, hogy a férfiak hogyan látják a nők helyzetét a társadalomban. Alapvetően ennyi. Ezek a legfontosabb kérdések. Főként az jelenlévők számára ezek ismert problémák, de úgy tűnik, hogy ugyanazonak a kérdések jönnek fel újra és újra. Köszönjük szépen. Végül, de nem utolsó sorban, Éva Léna Janssonnak adom meg a szót, aki szintén a svéd parlament képviselője. Ő pedig az ötödik és utolsó workshop raportőre volt globális perspektívák, a nőkörgazdasági hatalmaz ütatása és az ENSZ fenntartó fejlődési céljai. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy én lehettem a rapportőre, a beszámolót én készíthetem a workshop témájában. Tehát a fenntartható fejlődési célokkal, az SDG-kkel kapcsolatos volt ez a workshop. Két meghívottunk is volt, Augusto López Claros volt az egyik, aki a Global Indicators Group igazgatója volt. Az SDG 5-ös alapvetően a fenntartható és befogadó gazdasági növekedést célozza meg, produktív munkát és tisztességes munkafeltételeket mindenkinek, és a nők férfiak közötti különbségek csökkentését. Köszönöm a szakértőknek, szakértőnknek, illetve az igazgató úrnak a világban részére, akik nagyon érdekes dolgokat mondtak ezzel kapcsolatban. A nemi egyenlőség elérése érdekében fontos a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésnek véget vetni. A workshop során arról beszéltünk, hogy megvan a megfelelő, megvan-e a megfelelő jogi keret ahhoz, hogy a nemi alapú hátrányos megkülönböztetésnek véget vessünk. A világbanki csoportnál a nők bevonásával dolgozzák egyébként ki ezeket a jelzőszámokat. Nyilván a nők bevonása nélkül nem lehet kidolgozni egy ilyen jogi keretet. A női vállalkozói kedv fejlesztését vizsgálták 163 országban, csak 18 országban 80 országban nem korlátozzák a nők vállalkozás alapítását, az országok 90%-ában tehát valahogy ezt korlátozzák. They include, for example, the Netherlands, New Zealand, Spain. Hollandia, Új-Zéland, Spanyolország, Dél-Afrika, Románia eh, esetében úgy tűnik, hogy nincsen az egyfőre jutó jövedelem és a korlátozások között kapcsolat. De minél több az ilyen korlátozás, nyilvánvalóan annál alacsonyabb a nők munkaerőpiaci részvétele. arról is beszéltünk, hogy a különböző országokban milyen problémákkal kell szembenézniük a nőknek, illetve hogy milyen lépéseket tesznek a kormányok a helyzet javítása érdekében. Hogy milyen lépéseket nem tesznek. Itt van például Ukrajna, ahol nagyon komoly diszkriminációt tapasztalunk a munkaerőpiacon a nőkkel szemben. Oda sokat beszéltünk a családon belül végzett nők által végzett munkáról, a magánélet és a munka összeegyeztethetőségéről. Megvannak a jogi keretek, de ezeknek nem szereznek érvényt a gyakorlatban, erre is többen rámutattak. Fontos makro gazdasági szempontból közelíteni ehhez a nem egyenlőséghez kérdéshez közelíteni, hogy az egész gazdaság érdekét mi szolgálja, de hát alapvetően ez egy emberi jogi kérdés, amelyet az ENSZ keretén belül elméletileg minden országban garantálni kellene. A, az állam feladata, hogy a normatív keretnek érvényt szerezzen. Arra a következtetésre jutottunk, hogy fenntartható fejlődés elképzelhetetlen nemies egyenlőség nélkül, és anélkül nem megy a nemi esélyegyenlőség sem, azt hiszem, hogy megvalósítani, hogy a nőknek nagyobb gazdasági hatalmat leadnánk a kezébe. Azért harcolunk, hogy a status quo fennmaradjon, hiszen úgy tűnik, hogy nagyon sok területen visszalépés történik. Sokan sok példát hoztak a tegnapi vita során erre, tehát már a jelenlegi helyzet fenntartása is komoly harcot igényel. Ennyit szeretnék elmondani, röviden beszámoló tegnapi workshopról. Thank, thank you. I'd like to... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani minden jelentéstevőnek a plastikus beszámolóért, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondok az intézményeknek, azon intézményeknek, amelyek segítettek megszervezni ezt a munkacsoportot, az Európai Esélyegyenlőségi Intézménynek, az Európai Bizottságnak, az OECD-nek, illetve a UN Women-nek. Nagyon örülünk annak, hogy együttműködhetünk, bizonyos intézményekkel rendszeresen együttműködünk, viszont vannak olyanok is, amelyekkel ez a mostani alkalom volt az első együttműködés. Szeretnék köszönetet mondani a kiváló közös munkáért, és reméljük, hogy a jövőben ez majd folytatódik. Most pedig megnyitom a vitát. Akár általános, akár konkrét megjegyzéseik legyenek Amennyiben lehetőség nyílik erre, egy nemzeti parlamenti képviselő után mindig egy EP-s képviselő fog szót kapni. Ott vannak a felszólalási kártyák, ez alapján fogom vezetni a vitát. Nagyon sokan kértek szót, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy fogják rövidre a hozzászólásukat. Először Svédországból Volubiler asszony kapja meg a szót. Therese Kelly következik Marokkóból. She, perhaps it's my pronunciation. Hát, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Therese Kelly. Szólítom Marokkóból. Uh, could you just switch your microphone on? Kérem, kapcsolja be a mikrofonját. Euh, bonjour. C'est bon? Euh, je suis... Köszönöm szépen. A marokkói parlament képviselője vagyok, és első észben látogatom, látogatok el ide az Európai Parlamentben. Az egyenlőségért való harc keretében ide a Nőjogi Bizottsághoz. Az Európai Unión belül ez a bizottság foglalkozik a nőjogi kérdésekkel, és konstatálhatom, hogy ugyanazzal a problémakörrel foglalkozunk, az esélyegyenlőséggel, a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel. Látjuk, hogy mi a helyzet a nők esetében háború idején, illetve a konfliktusos területeken, illetve milyen erőszaknak vannak kitéve. Marokkóban azt látjuk, hogy előrelépés történt az elmúlt időszakban. Húsz évvel ezelőtt kettő női képviselő volt a parlamentben, most 20%-ot tesznek ki a nők és azt is látjuk, hogy a nő és a férfi a családon belül egyenlő szerepet vállal. Korábban ez teljesen másképp volt, a férfi vitte a gazdasági terheket, és a nő képviselte a családi feladatokat. Az arab tavasz következtében egy alkotmányos demokrácia felé mozdult el az ország, és itt a 19-es cikk amely korábban a monarchiát képviselte, most ez a 19-es cikk az egyenlőséget szolgálja. Illetve vannak az alkotmányban még más olyan cikkek is, amelyek a szociális, kulturális, gazdasági és környezetvédelmi aspektusokat képviselik a nők mellé állva. a nyugati hatás erősen érvényesült Marokkóba, ugyanakkor ott van az iszlám hatása is, a toleranciát, illetve a vallások védelmét képviseljük, megóván a marokkói identitást, illetve folyamatosan haladva a demokrácia útján és mindemellett tiszteletben tartjuk a nemzetközi megállapodásokat és egyezményeket. Azonban tudjuk, hogy még hosszú az út a célunk eléréséig, hiszen a marokkói társadalom fele vidéken él, illetve ennek 60%-a nem tud írni és olvasni. A statisztikák jól mutatják, hogy hogyan alakul a nők élete. Nagyon nehéz helyzetben dolgoznak a vidéki területen a nők, és nem számszerűsíthető a munkájuk eredménye. Bár történt előrelépés, mégis azt látjuk, hogy a, a, a csecsemőkori halandóság gyerekágyi halálozás száma még mindig aggasztó. Azt tapasztaljuk, hogy az egészségügyi kérdésekben is még nagyon-nagyon fontos előrelépésekre van szükség. Gondolok itt például az abortuszra. Hosszú tehát az út, és nagyon lassan haladunk, de erősek maradhatunk abban az esetben, hogyha közösen harcolunk, és erős jövőképet képviselünk, és a társadalomban minden nő számára biztosítani kívánjuk a megfelelő helyet. És még egy utolsó szó, ami a nők munkáját illeti, a Nemzetközi Munkaügyi Intézet azt arra megállapodásra jutott, hogy a megkérdezettek 87%-a csak akkor fogad el valamilyen munka lehetőséget, hogyha a férje ezt jóvá hagyja. Köszönöm szépen. Thank you. Um, I would... Köszönöm szépen. Mindenkit arra kérek, hogy amennyire lehet tartsa be az idő kereteket. Anna Maria Korece Bélt kap a EP részéről. Igen, köszönöm szépen, ezt is Gordánának szeretnék köszönetet mondani, aki nagyon jól képviselte a workshopunkat. Hihetetlen érdekes volt ez a vita. Nem csak az erőszakról beszéltünk, hanem nagyon sok kolléga tényleg megosztotta velünk a történeteiket, azokat a szörnyűségeket, amelyek jelenleg folynak a világban. Érezhető volt a frusztráció, az elkövetők büntetlensége miatt. Szeretném elmondani, hogy itt az Európai Parlamentben a politikai frakciókat átölelve közösen harcolunk ezen büntetlenség eltörlése mellett. Ami pedig a az isztambuli egyezményt illeti, öm, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió is külön csatlakozon ehhez az egyezményhez a tagállamokon túl. Azt kérem, hogy a nemzeti parlamenti kollégák segítsenek bennünket, hiszen jelenleg az ideológia az alapvető értékeket uralja. Például az erőszak elleni harc területén maga a nem fogalma olyan, amelyet ezeken a területeken fölhasználnak. A jogi szakértők egyértelműen kimondták, hogy ennek nagyon fontos szerepe van, hiszen nagyon gyakran azért ér valakit erőszak, mert konkrétan nő a férfiak követik el ezeket az erőszakokat, illetve bűncselekményeket a nők ellenében, és nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, ezt leszögezzük, mert látjuk, hogy a, a tagállamok ö, itt ö, ellenállásról tesznek tanúbizonyságot, és vissza akarnak vonulni az egyezménytől, fenntartásokkal élnek bizonyos tagállamok. Az Európa Tanácsot, illetve a bizottságot arra kérjük, illetve kértük, hogy konstruktívan párbeszédet folytassanak erről a témáról. De szerintem ezt az alapvető eszközt föl kell használnunk, a, föl, föl kell használnunk az áldozatok megvédése érdekében, illetve az erőszak elleni harc érdekében, de itt nagyon fontos, hogy az ideológia területén rendet tegyünk. És még valami, nagyon megérintett a marokkói kolléga megjegyzése az illegális abortuszról, amelyek nem biztonságosak. Az, azt szeretném, hogyha itt az Európai Parlamentben egy nyilvános eseményre kerülne sor minden politikai frakció részvételével, és kimondanánk azt, hogy nem hagyhatjuk magunkra azon nők és lányok ezreit, akiknek reproduktív egészsége forró kockán. Egy nagyon fontos közegészségügyi kérdés ez, és fontos az is, hogy fölvállaljuk a felelősségünket ezen a területen. Thank you. Now, Paula Bieler, also from Sweden, a member of the Swedish National Parliament. Paula Bieler következik, szintén a svéd parlamentből. Köszönöm szépen. Ott szeretném elkezdeni, ahol tegnap abba hagytuk van, dr. Vandana Shiva a Saktiról beszélt, a női hatalomról, és ez nagyon érdekes volt számomra, feministaként. Azt remélem, hogy a feminizmus negyedik hullama arra helyezze a hangsúlyt, hogy a női, illetve férfi identitás megtalálja bennünk, illetve azt feltárja, hogy milyen lehetőségeink vannak. Én is egy STEM diák vagyok, amellett, hogy politikus vagyok, a jövő héten vizsgám is lesz. Svédországban ezzel foglalkozom, és számomra általánosságban véve itt nem olyas valamiről van szó, ami félelmet keltene bennem, amíg a szabad akaratra épül, és amíg ez nem jelent problémát számunkra később az anyagi gazdasági szabadságunk vagy a nyugdíj szempontjából, az egyenlőség érdekében emberként kell egymásra tekintetünk, nem annyira egy adott nem képviselőjeként kell tekintenünk magunkra és egymásra. A tegnapi szeminárium során nagyon tetszett az a gondolat, hogy a nők és a férfiak egyaránt lehetnek kiemelkedő személyiségek az innováció, illetve a tudomány terén, de azt kell mondjam, hogy egy kicsit zavarba hozott az a tény, hogy a nőknek példakép, példaképé kell válniuk más nők számára. Egységesen kell fellépnünk nőként, és küzdenünk kell a férfiak ellen, ez volt a gondolat. nem hallottam, hogy egy férfi azt mondta volna, hogy példakép kell, hogy legyen más férfiak számára. Én emberként szeretnék az lenni, nem pedig nőként. Úgy gondolom, hogy ez az az út, ez az, ahogyan haladnunk kell előre. És a pódiumon elhangzott az is, hogy más politikai pártok képviselőivel együtt kell, egyet kell értenünk, egy másik képviselő a feminista pártból, vele nem értek egyet feltétlenül minden kérdésben, de az a tény, hogy női klubokban szerveződünk és beszélünk ilyen kérdésekről, elszomorít egy kicsit, amikor azt látom, hogy sajnos gyakorlatilag csak nők vannak itt, és mindig, amikor a férfiak és a nők közti egyenlőségről beszélünk, úgy teszünk, mintha ez csak a nők jogaiért folyna, holott ez egy kétirányú folyamat, a nem alapján mind a két, a férfiak és a nők egyaránt nehézségekkel állnak szemben. És azt is kérdezték, hogy milyen érzés nőnek lenni egy pártban. Én erre azt válaszoltam, hogy milyen érzés nőnek lenni egyáltalán a hétköznapokban. Hosszabb a haja, mint a férfi társaimnak, körülbelül ennyi a különbség. És szeretném, hogy ezen elgondolkozzunk, és a munkára, amelyet végzünk, úgy tekintsünk, hogy emberek vagyunk, emberként végezzük ezt a munkát, nem férfiként vagy nőként, mert akkor sohasem fogjuk elérni a nemek közti egyenlőséget. Köszönöm szépen. Most Julie Ward brit kollégámnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a parlamenti az európai parlamenti képviselőknek és másoknak is a hozzászólásaikat. Azt hiszem, hogy ezen dolgok összekapcsolódnak. Az erőszak egyre inkább elhatalmasodik, amikor egyre inkább láthatatlanná válunk. Azt kell előmozdítanunk, hogy a nők az élet minden terén láthatóbbá váljanak. Például ez a STEM problematika is, amelyről beszéltünk. Ezt erre úgy kell tekintenünk, hogy láthatóvá kell tennünk azokat a nőket, akik a tudomány ezen terén dolgoznak, és a politikai szférában is. Ezt azonban nem tudjuk megtenni, amíg lesznek olyan férfiak, akik nem engednek be bennünket erre a területre. És ez egy komoly probléma. Világszerte láthatjuk, hogy azon nők aránya, akik választott, megválasztott pozíciókban dolgoznak, alacsony. Jobb az arány itt az Európai Parlamentben, mint hazámban, de nem tehetünk úgy, hogy lesznek majd olyan törvények, amelyek feltartóztatják, megállítják a nők elleni erőszakot, és erősítik a gazdasági szerepünket, amennyiben mi magunk nem leszünk egyenlő arányban jelen a választott intézményekben. És ezzel visszakanyarodnék az első pontomhoz, a láthatóbbá válás. Azt hiszem, hogy ez közvetlenül összekapcsolódik a közéleti szerepünkhöz, valamint azon erőszakhoz, amely világszerte jelen van a különböző országokban. A magánéletben, valamint a különböző küzdőtereken is. Azt hiszem, hogy az erőszak a társadalom egy igazi rákfenéje lesz egészen addig, amíg a nők nem válhatnak láthatóvá. Meg kell néznünk, hogy ki az, aki visszatart bennünket, ki az, aki akadályokat támaszt. Nők, barátok, vagy lánytestvérek, elsősorban a férfiak azok, akik megakadályozzák, hogy ilyen pozíciókba kerüljünk. Nem mi vagyunk azok. Én is véletlenül kerültem a politikába, nagyon tetszett, hogy ön is ezt mondta. A nők elleni erőszak az, ami motivál, emiatt ezért küzdök, hiszen amíg mi vagy más nők is szenvedünk emiatt, úgy gondolom, hogy nem léphetünk előre az élet más területein. Tehát eh, itt mindenképpen eredményt kell elérnünk, és egyébként én is eh, a STEM területen, eh, területről jöttem, de azt hiszem, hogy a közéletben mindenhol elő kell mozdítanunk az egyenjogúságot. Köszönöm szépen, Julie, most pedig Avant Filippos Szincsik következik, elnézést kell kérjek a kiejtésért, Horvátországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Horvátországból jöttünk. A nemek közti egyenlőséggel foglalkozó szakbizottságból szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek, illetve mindazoknak, akik részt vettek ezen az ülésen, illetve az egész hét során megtartott rendezvényekben. De Jean de azt asszony előadásai nagyon motiváló beszédek voltak, melyek nagyon mély benyomást keltettek bennem is, azt hiszem, és másokban is. Hallhattunk különböző tanúvallomásokat Ibrahim asszony és Bashar asszony részéről, úgy gondolom, hogy mindaz, amit szemléltettek előttünk, a tapasztalatok, amelyeket megosztottak velünk egy nap méltóvá teszik őket arra, hogy Nobel-díjat is kapjanak. Azt hiszem, egy olyan társadalom, amelyben nincsenek emancipált nők, egy, olyan, mint egy félkarú társadalom. És egy olyan társadalom, amelyben emancipált nők élnek, mindkét karját fel tudja használni. Hazámban, Horvátországban nincs olyan drámai különbség a férfiak és a nők helyzete között, Szerencsére terroristák sincsenek, illetve olyan emberrablások vagy megerőszakolások, amelyek napi szinten jelentkeznének. Ugyanakkor a bérek tekintetében van különbség a férfiak és a nők között, és a munkanélküliség is jobban sújtja a nőket. A társadalom gyors változásokon megy keresztül, együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy jobb világot teremtsünk. Beszéltünk az elkövetkezendő 20-30 évre szóló stratégiáról, beszéltünk a felelősségünkről, amelyet felvállalunk, és amelyet parlamenti képviselőként, amelynek parlamenti képviselőként eleget kell tennünk. Egy jobb, igazságosabb világot kell teremtenünk, biztosítanunk kell a folytonosságot. Nézzük meg, hogy a világ hogy milyen volt 50 évvel ezelőtt. Ma már kevesebb a diktatúra, több a demokrácia, az egész világon. Az írás tudatlanság is visszaszorult, emiatt optimista vagyok, és bízom abban, hogy egy nap elérjük a céljainkat. Ehhez azonban komoly erőfeszítésekre van szükség. Úgy gondolom, hogy a politikai beállítottság, valamint a gazdasági megközelítés is változik, ennek változnia is kell, és bármit is teszünk, mindig szem előtt kell tartanunk a nők és a férfiak közti egyenlőség kérdését. Mindig fel kell tennünk magunkban ezt a kérdést, hogy mit tudunk tenni, milyen kis, illetve nagy lépéseket tudunk megtenni annak érdekében, hogy javítsunk a nemek közti egyenlőség helyzetén. A horvát parlament illetékes bizottságának elnökeként felajánlom támogatásomat azoknak, akik talán még nem jutottak el oda, ahol mi már, ahova mi már eljutottunk, és kérem azokat, akik nálunk jobb helyzetben vannak, hogy segítsenek nekünk. Tavaly bejelentették, hogy Horvátország idén ratifikálni fogja az isztambuli egyezményt. Ezért még egyszer arra kérek mindenkit, hogy lépjen fel a nők elleni erőszak megszüntetéséért, a családon belüli erőszak ellen küzdenünk kell. Itt nem pusztán jogszabályok érvényesítéséről van szó, itt a mentalitás is fontos, az élethez való beállítottságunkat is meg kell változtatni. Köszönöm. Thank you. Next we have... Köszönöm. Berisia Lapua, Tunéziából a következő hozzászólunk. Uh, thank you, Mrs. Moderator. And, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tunéziából, tunéziai parlamentből érkeztem, és három évig voltam az alkotmányozó uh, csoport uh, tagja, Lenne egy pár megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban. Először is lássuk a, a keresetbeli különbségek kérdését, illetve a nem egyenlőséget szem előtt tartó költségvetési politika kérdését. törvény a kotóként nagyon bátornak kell lennünk ezt szeretném megosztani a kollégákkal. Tunéziában, amikor az alkotmányt írtuk, készítettük, a nőként a lehető legtöbbet kértük, és paritást, egyenlőséget kaptunk a választott testületekben. A nők elleni erőszak minden formája ellen felléptünk, így tudtuk azt elérni, hogy a nők elleni erőszakra vonatkozó törvény most már prioritás, amiről most folyik a vita. Az Emberi Jogi Bizottságban most folyik a vita, egyébként pont ahogy beszélünk. De ez nem elég bátornak és egymással szolidárisnak kell lennünk. Nem csak a parlamenten belül egyébként, hanem civil társadalomban is, mert Tunéziában a nők helyzete nagyon jól áll, mégis a régióról régióra más és más a helyzet, illetve a magasan képzett nők, vagy mondjuk a mezőgazdaságban dolgozó írástudatlan nők között óriási különbségek vannak. Ezt a szolidaritással tudjuk áthidalni, és ez az, ahol a parlamenti képviselőként nagyon sokat tehetünk. Végezetül szeretnék reagálni két hozzászólásra. Hava Ibrahim, nigériai, Nio, Nigériából érkezett. Köszönöm, testvérem, nővérem, óriási erőt, adott a, erőt adtak a szavaid. Mielőtt parlamenti képviselői választottak, író voltam, még most is e, író vagyok, női ügyek iránt érdeklődő. 2004-ben én is írtam a nők elleni erőszakról szóló könyvbe egy fejezetet. A nők elleni erőszak és az iszlám témájában. Hogy hogyan e, tudjuk a, a vallás olvasatát is úgy alakítani, hogy ne lehessen a nők elleni erőszak céljaira felhasználni ezt. és eh, Lemia Harcbesírnek eh, annyit mondanék, hogy a te szenvedésed az enyém is. És amit mondtál azokról a családokról, akik nem tudják a Daesh által eh, bebörtönzött, fogvatartott lányaikat visszavásárolni, könnyek szöknek a szememben, amikor erre gondolok, hogyan fordulhat ez elő. Tényleg nem találok szavakat. Borzasztó bűncselekmény ez. Tunéziai parlamenti képviselőként annyit ígérhetek egy arab-muzulmán ország képviselőjeként, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy egy ilyen borzasztó bűncselekmény az én hazámban ne fordulhasson elő. Thank you so much. Köszönjük szépen. Következő hozzászólónk Mátrai asszony Magyarországról. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt résztvevők! A Magyarországgyűlés képviseletében vagyok jelen. Hallgatva az elmúlt napok vitáit, ami nagyon hasznos volt, felkívánom vetni, hogy valósuljon meg az országok közötti jó gondolatok és tapasztalatoknak a cseréje. Magyarország a 2010-es kormányváltáskor nagyon méről indult, és 2016-ra már felzárkozott az Európai Unió átlagához szeretném az önök figyelmébe ajánlani magyarország segtségét. segteni szeretnénk a teljesség igénye nélkül az alábbiakban egyedülálló európában a magyar családtámogatási rendszer és az otthonteremtési program az oktatás a felsőoktatás a duális képzés során elért eredmények a nyugdíjasok megbecsülése, az életpálya modellek, a szakmunkások, a pedagógusok, az orvosok, az egészségügyi dolgozók és az közszféra területén. Stabil gazdasági környezet alakult ki. 4,3%-ra csökkent a munkanélküliség. Segély helyett munkaprogramot valósítottunk meg. A jogalkotás területén nagyon nagy eredményeket értünk el az ipar a mezőgazdaság fejlesztése területén is, a közmunkaprogramunk pedig eredményes volt, amelyet nagyon szívesen megosztanánk bárkivel. Az adócsökkentés, a rezsicsökkentés eredményei segítik a családokat és az időskorúakat. Tartósan 3% alá vittük a költségvetési hiányt. És sorolhatnám tovább, hölgyeim és uraim, de meggyőződésem, hogy mindezekkel együtt, amit felsoroltam, és még a további eredményeinkkel lehetőség van arra, hogy a nők és a családok helyzetét a jövőt illetően nagymértékben javítani tudjuk. Magyarország örömmel áll az önök rendelkezésére, és szívesen vennénk a megkeresésüket. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Thank you. Our next, the next contribution will come from... Köszönöm szépen. Tüplenka Filibruszki következik Szerbiából. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy folytatódjon az emancipáció, és az öt legfontosabb célt kövessük. A politikai részvételt, a nők készségeinek előremozdítását, a gazdasági emancipációt, az erőszak és erőszak elleni harc, illetve küzdelem a gyermekek egészségéért. Nagyon fontosnak tartom, hogy az nemek közötti egyenlőségeket egyenlőséget biztosítsuk, illetve kimondjuk ennek fontosságát. Párbeszédet kell folytatni a nők és a férfiak között, és ebbe a párbeszédbe be kell vonni, nagyobb mértékben be kell vonni a férfiakat. Kvótákat kellene bevezetni a jogalkotási, illetve végrehajtói ágazatban, és ezt rendkívül fontosnak tartom. Ami Szerbiát illeti, öt év elteltével 30%-os kvótát mutathatunk fel, ennyi a nők aránya a parlamentben, illetve a helyi közigazgatási szervekben. A női egyenlőséggel kapcsolatos új törvény egy 14%-os kvótát javasol a végrehajtói ágazatban a nők számára, Jelenleg a nők 15-20 százaléka vesz részt a végrehajtói ágazatban. Nagyon fontosnak tartjuk a politikai életben való részvételt a nők számára. Nagyon kevés nő van a vezetői pozíciókban, a politikai pártokban, illetve ők konkrét problémákkal kell, hogy szembenézzenek. Például, hogyha önkormányzatokban vezető szerepet vállalnak. A láthatóságot növelni kívánjuk a média területén is. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja Hannibal asszony, és most pedig Edward Martin úr következik Franciaországból. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Elnézést kérek, késő érkeztem, mert a szavazáson részt kellett vennem egy másik bizottságban. Valóban itt én ebben a héten részt vettem a, a workshopon, amely az egyenlőségért harcol a nők és a férfiak között, illetve az erőszakot kívánja visszaszorítani. Nagy inspirációt adott a, a ma délelőtt, Számomra szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az egyenlőség, a demokrácia, illetve a jog nincs kőbevésve. Azt látjuk, hogy a különböző választások alkalmával ezekre az értékekre oda kell figyelnünk. Még akkor is, hogyha demokráciában élünk, bizonyos hibákat elkövetünk, mert esetleg különbséget teszünk állampolgárok között. Európa illetve az értékei, remélem még vannak értékei, a gazdasági konvergencia kritériumait tartják szem elől. Megvannak az értékeink Európában, és az első ilyen érték az emberi jog tiszteletben tartása, illetve a befogadás. Meg kell értenünk, és be kell fogadnunk azokat, akik háborús területről menekülnek, és ezen egyenlőtlenségnek, erőszaknak az első számú áldozata a gyermek és a nő. Ezért bar- barátsággal fordulok a magyar képviselőhöz, igen, erős üzenetet adhatnak számunkra, és ezt azonban nagyon fontosnak tartom, hogy a, a kerítést lebontsák, illetve szöges drótnak véget vessenek, hiszen ez a börtönképét veti elő, vetíti elő. Tehát ez is kötelezettsége az Európai Uniónak, ez a befogadó baráti üzenet. Az Európai Bizottsághoz fordulva pedig azt mondom, hogy nagyobb bátorságra van szükség, és szankcionálni kell azon országokat, amelyek a gazdasági konvergenciától eltérnek. Nem szabad szemet hújni bizonyos, bizonyos országokkal szemben. A szerződés szavának kell érvényesülnie, és hogyha valaki nem tartja tiszteletben a szerződést, legyen szó akár gazdaságról, akár emberi jogról, akkor szankciókat érdemel. Merci, Monsieur Martin. Köszönöm szépen, Mártán úr. A következő felszólaló Boguszlava. From Poland. I really Lengyelországból. Elnézést kérek a kiejtésért. Remélem fölismerte a nevét. Polska. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość poznania wielu kobiet. Köszönöm szépen a meghívást, és azt a lehetőséget, hogy megismerhessek más nőket, akik a jogaikért küzdenek, és akik sikeresen folytatják ezt a küzdelmet. A feladatunk küzdenünk olyan nőkért, akik saját magukról nem tudnak gondoskodni, vagy azért, mert egy olyan országban élnek, ahol a nők jogai jogaikat nem tudják érvényesíteni, mert túl gyenge helyzetben vannak, és nem tudnak kihez fordulni. ACBB, pakisztáni nő esete felkeltette a figyelmemet, ő a halálbüntetésére vár, pusztán azért, mert azzal vádolták, hogy valakit megsértett. A vallás megválasztása, a vallás szabadsága, a saját döntések meghozatalának szabadsága, mindezen jogok számunkra magától értetődőek, természetesek, de egy olyan országban, mint ahol Ásia Bibi él, a helyzet nem ennyire könnyű. És most az ő egyenlőségért folytatott küzdelmét támogathatjuk, és küzdenünk kell azon nők jogaiért, akikről tegnap, illetve ma beszéltünk. Köszönöm szépen. Thank you. Our next contribution is Miroslav Iskovic, Bosnia hercegovinából a következő hozzászóló. Zahvaljujem. Prije svega želim da se zahvalim u ime parlamenta. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a, bosznia-hercegovinai parlament nevében, és szeretnék mindenkinek gratulálni. minden parlamenti képviselőnek ezen rendezvények megszervezésért. Remélem nem én vagyok az egyetlen parlamenti képviselő, férfi, aki hozzászól az eszmecserében. Ibrahim és Bashar asszony előadását meghallgatva, azt kell mondjam, hogy nagyon jól tudjuk, hogy mi mentek keresztül, mert mi is hasonló helyzetben voltunk, és ennek a következményeit a mai napig érezzük. Szeretnék néhány szót szólni a nők helyzetéről. Azt hiszem nagyon fontos, hogy politikai szinten is szerepet vállaljanak. Boszniában létezik egy esélyegyenlőségi törvény, amelyet 2000 2013-ban fogadtunk el, eh, több mint 30%-os eh, támogatottsággal, és eh, a reprezentativitás később már 40%-os volt a parlamentben. A parlamenti bizottságunkban pedig tavaly elfogadtunk egy jogszabályt, ahol azt, amelynek értelmében 50%-os kell legyen a nők részvétele, azt hiszem, hogy ez a legmagasabb kvóta, amelyet eddig elértünk, és ennek a következményeit már most láthatjuk. A tapasztalatunk alapján azt mondhatjuk, hogy a kvóták alapvető fontosságúak azért, hogy elérjük a nemek közti egyenlőséget, éppen ezért támogatjuk a kvótákat. Ami szintén nagyon fontos számunkra, az a nők anyagi, gazdasági függetlensége, gazdasági szerepük erősítése, és ezt közgazdászként mondom. Elég, ha figyelembe vesszük az állami költségvetéseket, általában a költségvetés nem veszi figyelembe a nemi aspektusokat, és nincs tekintettel a nők helyzetére. Ez pedig olyas valami, amit figyelembe kell venni azért, hogy segíthessünk, a, javíthassunk a nők helyzetén a szülés után, vagy az anyasági szabadság során, és segítenünk kell a munkaerőpiacra való beilleszkedésüket is. Ez pedig egy gyakori probléma a Balkánon, ahol nehéz visszailleszkedniük a munkaerőpiacra egy olyan költségvetés, amely nem veszi figyelembe a nemi aspektusokat, nem tud a nők helyzetén javítani. A finanszírozás pedig egy további problémát jelent, ugyanis noha most hatályosak a kvóták, 50%-os részvételt előírva láthatjuk, hogy a finanszírozás gyakran akadozik. Ami pedig az isztambuli egyezményt illeti, ezt nem csak hogy ratifikáltuk, hanem van egy cselekvési tervünk is, amely az egyezményben foglaltak megvalósítását írja elő. És fontos az is, hogy egy felmérést végeztünk 2360 ember bevonásával. A nők 42%-a volt valamilyen erőszakos cselekmény áldozata. Idén a nők 14,9%-a nyilatkozta azt, hogy erőszak áldozata volt. Meg kell vizsgálni, hogy ez a rossz társadalmi helyzetre vezethető vissza, vagy azzal magyarázható, hogy most először mm, beszélnek a nők arról, hogy milyen helyzetben vannak otthon a családon belül. És itt más módszerekre is szükségünk van azért, hogy jobban megvilágítsuk ezt a problémát. Valóban itt a problémákról, a nőket sújtó problémákról beszéltünk, A helyzet az, hogy cselekvési tervekre van szükség azért, hogy mindezen intézkedéseket a gyakorlatban is végrehajtsák. Köszönöm. Yes, you're, you're absolutely right. We... Igen, teljesen igaza van. Következő hozzászólunk Ciprusról, Mario Aristiola. Vagy... Καλημέρα σας. Πολλά προβλήματα που αναφύονται μέσα από τον διαχωρισμό. Köszönöm szépen, elnök asszony. kultúrától rengeteg minden függ hogy ki honnan, milyen kultúrából érkezett. Én ciprusi vagyok. Azt hiszem, hogy látjuk, hogy a legmagasabb szintre is eh, kineveznek eh, nőket Cipruson, például a központi bank eh, vezetését, a, a legfelsőbb bíróság vezetését nők látják el számos más vezető pozícióban is nőket találhatunk. De hogyha a miniszterek sorát vizsgáljuk, akkor teljesen más a helyzet, csak minden tizedik miniszternő. Ugyanez igaz a közigazgatás legfelső szintjére, szintjeire. Az olyasmi, amit az ember tanulmányok nélkül is lát és tud az elmúlt években javult a helyzet némi mértékben, még, de azért még messze nem rózsás a helyzet. Tehát még eh, eh, igazából nagyon sokat tennivalónk, továbbra is ö, eh, ö, oda kell erre a kérdésre figyelnünk, de hát az, az valóban megkérdőjelezhetetlen, hogy óriási javulást értünk el. Hogyha van bármiféle kérdés, akkor az az, hogy az Európai Parlament mennyire akar proaktív lenni, mennyire akar konkrét eredményeket elérni a jogszabály alkotás terén, hiszen ezt szolgálná a nők érdekeit. Köszönöm. Köszönjük szépen. Közvetlenül hozzászólunk. Sheikh Tazi from Kosovo. Koszovóból érkező asszony. Are you here? Már ha itt van a teremben. Vi inganivende ku uh, duke falenderu kemi dy laureat uh, të çmimit Sarov në vitin 1991 të Zotit Demaci dhe vitin 1990. Köszönöm szépen, nagyon jó volt a... Liri dhe Barazi. A, këtë e thash për një arsye. Jó volt a Szaharov díjazottakat hallani. Miért mondom ezt? Miért ezzel kezdem? Mert szerintem az ilyen fajta kezdeményezéseket segíteni kell, folytatni kell. Mi is nekikeztünk ennek a munkának. A mai konferenciának is az a célja, és más nemzetközi intézményekkel a közös célunk alapvetően az, hogy ezeket a közös értékeket terjesszük, Koszovóban például a közösségi joghoz igazítottuk a helyi jogszabályokat. marac Azt hiszem a legfontosabb kritériumoknak eleget is tettünk a végrehajtás az, ahol vannak lemaradások, ezt egyébként többen elmondták, de hát mégis alapvetően jó úton haladunk, az emberjogi esélyegyenlőségi és, és a bizottság elnökeként, egyébként tartoznak a fogyatékkal élők is, ez sajnálatos öröksége a háborúnak, de erről most inkább nem is beszélnék. A nemi esélyegyenlőség talán az egyik legfontosabb része a mi hatáskörünknek. Ezen a téren is nagyon komoly eredményeket értünk el a családon belül erőszak tekintetében is valóban imponáló az eddigi eredménylistánk. Tegnap ezt egyébként már elmondtam, úgyhogy talán nem is ismételném magamat. Női képviselőként ugyanakkor úgy érzem, a saját parlamentünkben különösen hangsúlyozni kell annak fontosságot, hogy a, például a szabad mozgás jogát tényleg valóban mindenki élvez az én hazámban az ismert körülmények miatt. A szabad mozgás jogát nem tudja mindenki egyformán élvezni. Kérem, hogy a nemzeti vezetőkre tanuljanak, gyakoroljanak nyomást annak érdekében, hogy a vízumliberalizációt mi is megkapjuk. Ahogy az elhangzott, itt az ideje, hogy a falak leomoljanak. Mi is szeretnénk, hogyha számunkra is leomlanának a falak, hogyha az UNESCO-hoz a csatlakozásunkat újra kérhetnénk. Uh, Ezért fordulok önökhöz, kérem önöket, hogy a Koszovó UNESCO tagsága mellett szavazzanak. Köszönöm szépen. Thank you. Um, the next contribution... will. Köszönjük. Következő hozzászólunk. Alba Govelli from Spain. Spanyol képviselő társunk. Köszönöm szépen. Szerettem volna megragadni ezt a lehetőséget, és uh, köszönetet mondani az összes uh, előadónak a uh, workshopokban is hallhattuk a következtetéseket. Az igazság az, hogy az elmúlt évek során például Spanyolország esetében nagyon komoly előrelépést értünk el. A kongresszusban most több a nő, mint bármikor a történelem során. Még nem értük el az 50%-ot, de közel állunk már az 50%-os küszöbhöz. És Mm, komoly politikai posztokon is a férfiak mellett nőket is találhatunk. Említettük 24%-os a bérszakadék Spanyolországban, és sok, több mint 20 nő vált a családon belüli erőszak halálos áldozatává jelen ebben az évben Spanyolországban, tehát komoly munka vár még ránk. A több alkalommal elhangzott, hogy mennyire fontos hálózatokat kiépíteni, különböző intézmények és különböző országok bevonásával, különböző pártok bevonásával, hiszen ezáltal eszközöket használhatunk fel, megismerhetjük egymás helyzetét, tanulhatunk egymástól, és természetesen a férfiakat is be kell vonnunk ebbe a küzdelembe, hiszen ez őket is érinti. Két dolgot szeretnék megemlíteni, amit fontosnak tartok, például a gazdasági különbségek. Ugye Básár asszony is elmondta, hogy forrásokra van szükség ahhoz, hogy az esélyegyenlőségi politikákat végrehajtsuk, hiszen ezek nélkül ez lehetetlenség, és a társadalmak, azon társadalmak, ahol fokozottabb az egyenlőség, ott az erőszak is csökkent. Be kell vonni tehát 2030-ig a nőket a gazdaságba. A másik kérdés pedig végezetül, ez az erőszak, amelyet igazából nem lehet a gazdasági kérdésektől elkülöníteni. Nagyon megrázó tanúvállomásokat hallhattunk, és ez meg kell, hogy erősítsen bennünket abban az elkötelezettségünkben, hogy küzdjünk az erőszak minden formájával szemben, főleg a nőket sújtó erőszak ellen. Azt hiszem, hogy nagyon sok feladat vár még ránk, de jó úton haladunk. Köszönöm szépen. Thank you. And now we have Lubna El Kholi from Morocco. Um, السلام عليكم لبنى الكحلي لبنى الكحلي كحلي vagyok a marokkói parlament képviselőjeként vagyok ma itt, képviselői minőségemben. A fiatalok listáján eh, jutottam be a parlamentben. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen a konferencián, meghallgathatom a különböző tapasztalatokat, véleményeket több ország képviselőinek a véleményét, a nők részvétele a gazdaság és a politikai életben, illetve a társadalmi életben, ez egy olyan téma, ami minket is nyilván foglalkoztat. Nőként némi javulást sikerült elérnünk, eredményeket a képviselet terén. A politikai szinten a nők képviselete javult, a választott hivatalok terén legyen szó a parlamentről, az önkormányzatokról, vagy a regionális választott testületekről. A döntéshozói pozíciókban nyilván óriási eltérések vannak a különböző országok között a tekintetben, hogy a nők aránya hogyan alakul, de egyre inkább figyelembe veszik nálunk a jogszabály alkotás során a nők szempontjait, de reméljük, hogy még többet elérhetünk, hogy a nők esélyegyenlőségét még nagyobb mértékben figyelembe veszik. Ez egy harc, ez egy folyamatos erőfeszítéseket igénylő harc a nők részéről. Fontosnak tartjuk, hogy a fejlődési célok meghatározása során a nőket vegyék figyelembe, és a nők, nő, ők esélyegyenlőségének szempontjait is szemült tartsák. A nők függetlené válását bele kell ebbe építeni. Lassan, de biztosan haladnak a dolgok, például nálunk, de társadalmi szinten, szociális, gazdasági szinten a nők helyzete és státusza még bizony nem a központi téma, pedig ez kellene, hogy legyen minden szervezet és szint számára legyen szó a munkaerőpiaci hozzáférésről, vagy a munkaerőpiaci egyenlőségről. Itt van például a bérrezésbeli különbségek kérdése. Ezt tudjuk, hogy még a legfejlettebb országokban is továbbra is probléma. Itt az ideje annak, hogy ö, ezen probléma ellen valóban fölvegyük a harcot. Ezek nálunk is égető problémák. A 2011-ben elfogadott alkotmány végre megerősítette a nők jogait, az esélyegyenlőség, a nők és férfiak egyenlőségének elvét lefektette. Ugyanakkor a közpolitikában, a közéletben, a mindennapokban sajnálatos módon még nem valósulnak meg teljes mértékben ezek a jogok. Hadd beszéljek egy nagyon fontos kérdésről, a nők elleni erőszak problémájáról. Marokkóban is van egy stratégiánk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk felvenni a harcot a nők elleni erőszakkal szemben. Egy felvilágosítási kampányt is folytatunk, hogy a nők elleni erőszak jelenségét visszaszorítsuk. Ugyanakkor szeretném elmondani, az ENSZ képviselőinek és minden más fontos közszereplőnek, hogy a marokkói nőknek az elnyomás, a családon belüli erőszak sajnos a mindennapok része, főként a Tindofi táborban élők számára egy strat fejlesztési stratégiát elfogadtunk, ugyanakkor én személy szerint, mint fiatal képviselőnő, mint a nők ügyeért harcoló, egész egyszerűen nem látogathatom meg a saját testvéremet, aki a Tindufi táborban lakik, azért, ezért mondom azt, hogy erre külön oda kellene figyelnünk, hiszen a nők elleni erőszak bármely formája 2017-ben már tűrhetetlen. Köszönöm. From Sweden. Tack. Eh, jag vill göra ett tillägg utifrån den diskussionen som har varit om kvinnors ställning. Köszönöm. Én a munkaerőpiachoz való hozzáférésről szeretnék beszélni, illetve az oktatáshoz való jogról. A korai gyermeknevelés ö, is rendkívül fontos. Akkor, amikor én születtem, akkor az édesanyám, illetve a testvéreim dolgozhattak, függetlenek voltak, illetve megfelelő nyugdíjra tehettek szert, és azért függetlené váltak a férfiaktól. Lehetőségük nyílt arra, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, hiszen ennek hátterében a megfelelő oktatás állt. Svédországban erre lehetőség volt. Ugyanakkor látjuk, hogy milyen diszkrimináció éri az embereket különböző aspektusok miatt. Ma a nők jogai veszélyben vannak, És ezt tükrözik a legutóbbi választások is. Gondoljunk csak Lengyelországra, vagy az Egyesült Államokra, Ezért azt mondhatjuk, hogy továbbra is kihívásokkal kell szembenéznünk. Nem csak az Európai Unióról kell gondolkodnunk, nem csak Svédországról azon belül, hanem az egész világról. Véleményem szerint nagyon fontosak a nőjogi intézmények. fontosak azért, hogy a nők megszervezhessék erőiket, összefoghassanak, harcolhassanak, és ezáltal autonómá váljanak, saját igényeiknek hangot adjanak. Így elkerülhetik a patriarchális társadalmi struktúrákat, illetve megfelelő stratégiákat alakíthatnak ki az egyenlőség érdekében. Oktatás, képzés, a gyermekek megfelelő intézményi gondozása mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a nők önállóvá válhassanak. Thank you. Köszönöm. Lilia Younes következik Tunéziából. Bonjour. Merci, merci d'être... Köszönöm, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon is gyümölcsöző volt ez az eszmecsere. Nagyon fontosnak tartom a nők szerepét itt az Európai Parlamentben, hiszen ezáltal mutathatjuk meg azt, hogy mi történik a különböző országainkban. Az én országomban nagyon sok gondot fordítunk az, az oktatásra a gyermekek esetében, illetve az egészségügyi kérdésekre, a nők esetében. Az oktatás rendkívül fontos, hiszen ezáltal a lányok számára lehetővé tesszük azt, hogy önálló, autonóm nőkké váljanak. Enélkül nem tudjuk helyreállítani a társadalmat, és egy macsó társadalom marad, illetve alakul ki. Hangsúlyoznunk kell az, hogy a középiskolai szinten is folytatniuk kell a lányoknak az oktatást, Egy olyan hálózatot kell kialakítani, amely a nők oktatáshoz való hozzáférését, hozzájutását segíti, biztosítja, közép, illetve felsőfokú szinten is. Ami pedig az egészségi kérdést illeti rendkívül fontos ez a terület. Fontos az, hogy jó egészséget élvezenek a nők, hiszen csak így harcolhatnak bizonyos pozíciókért, és csak így érhetik el azokat. Azon országokban, ahol a nők nagy része gazdasági problémákkal küzd, ott az egészségügyi kérdések is sérülnek, hiszen a nők nem jutnak el a megfelelő orvosokhoz. Utazniuk kell ahhoz, hogy orvosi ellátásban részesüljenek és ez konkrétan érinti például a családtervezést. A helyben történő ellátás rendszere segítheti csak a nőket, és ezáltal lehetővé tesszük a nők számára, hogy gyermeket vállaljanak akkor, amikor erre készen állnak, illetve ezt akarják. Valamint a családtervezés lehetőségeivel éljenek, és ezáltal gazdasági szinten is előreléphessenek. A városokban nagyon fontos a tolerancia, a különbségek elfogadása, és csak így lehet nőként előrelépni. Azonban a nők vívmányai sohasem tekinthetjük készpénznek, mindig éberen kell örködnünk ezek fölött. Különben mindig visszatérünk a kiinduló pontra, és ezáltal a kulcspozíciókat férfiak töltik be. Fontosnak tartom azt, hogy a nők és ilyen vezetői pozíciókat elérhessenek, így külön fontos szerepet töltenek be a politikai életben. A civil társadalomban tevékenykedtem, a szociális kérdések érdekében. A politika területe új számomra, és azt gondolom, hogy a politikai szerepvállalása nagyon nagy mértékben segíthetjük a nőket. Elnök, köszönöm szépen, Cecil Heme, következő a Luxemburgból. Oui, euh, bonjour et merci beaucoup pour cette... Köszönöm szépen, eh, hogy megszervezték ezt a kiváló konferenciát. Mindig örömöm szolgál, hogyha Brüsszelben jöhetek és ilyen fontos és érdekes vitában, eszmecserében vehetek részt. Ami Luxemburgot illeti, beszámolnék néhány komolyabb, fontosabb fellépésünkről, amelyek az elmúlt hónapokban, években zajlottak, zajlanak, és amelyek célja az, hogy a nők eh, helyzetén általában eh, javítsunk. Először is van egy esélyegyenlőségi miniszterünk, mint mondtam, ezen a téren nagyon aktívak vagyunk. Decemberben szavaztunk meg egy törvényt, amely garantálja a nők és férfiak egyenlő e, e, elbánását, és e, a kvótákat bevezeti, az alul képviselt nemekről beszélünk, tehát nem nők és férfiak meghatározásban gondolkodunk, az önkormányzati választások esetében még nem tudjuk idén alkalmazni ezt a kvóta rendszert, a pártok, a politikai pártok finanszírozásával kapcsolatos problémákat ugyanakkor, mert még ezt át kellene teljesen dolgozni, de ugyanakkor nagyon optimisták vagyunk az önkormányzati választások során is már próbáljuk ösztönözni a pártokat arra, hogy a nők képviselete nagyobb legyen a jelöltek között. Luxemburgban, ahogy a többen elmondták, a nők aránya az önkormányzati vezetők között igen alacsony. 13 női polgármester van Luxemburgban, úgyhogy van még bőven tennivalónk ezen a téren, még nálunk Luxemburgban is. Szeretnék az igazgató tanácsi tagságról is beszélni. Luxemburgban ugyanos ez óriási probléma. Nagyon kevés nőt találunk a cégek igazgató tanácsában. Azzal a kifogással élnek, hogy nincs elég megfelelően képesítéssel és tamasztalattal rendelkező nő. Van egy Female Board Pool nevű egy ilyen szervezet, ahol akik az igazgató tanácsi tagságok iránt érdeklődő nők egy adatbázisa tulajdonképpen minden ágazatban. Olyan nők szerepelnek ebben, akik készen állnak arra, hogy ilyen igazgató tanácsi tagságot vállaljanak, és tényleg egyébként bőven vannak ezen a listán is látható olyan nők, akikből lehetne válogatni az IT tagság tekintetében. Tehát ez a female board pool. Zárásképpen a nők elleni erőszak, a családi erő, családon belüli erőszak problémájával ö, zárnám, amely sajnálatos mondom Luxemburgban is égető és sokat vitatott probléma. Talán ezügyben is ö, érdemes megemlíteni azt a kezdeményezést, amely egy alapítvány, egy több nyelven is elérhető színházi előadást állított össze, pontosan ezen témában a, a Luxemburgban különböző jelenlévő különböző kultúrák nyelvére is elérhetővé téve mindezt, amelyben megpróbálnak ezen a problémával, a családon belül erőszak problémájával valamit kezdeni, ezt legalább egy kicsit kibeszélni. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Úgy érzem, hogy ez nagyon fontos, hogy ilyen eszmecsere folyjon, és hogy a bevált gyakorlatokat egymással megosszuk. Remélem, hogy talán sikerült a Luxemburgban tett kezdeményezéseinkről és a bevált példákról egy kis ízelítőt adnom néhány másodpercben. Köszönöm. The next speaker will be our... Utolsó hozzászólónk Serbia. Szerbiából érkezett képviselő. Asszony. Szedávőse, drági kolléginice i kollége. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák. Amikor az emberi jogokról beszélünk, a nemek közti egyenlőség itt különleges szerepet tölt be. És ugyanígy, amikor az emberi jogok megsértéséről beszélünk, vagy a nők elleni erőszakról, a nők elleni erőszak az egyik leggyakrabb probléma. Ez a fajta erőszak a férfiak és a nők közti hatalmi egyensúly hiányából következik, ehhez pedig egy megfelelő jogszabálykeretre van szükség, amelyet alkalmazni kell egy megfelelő büntetőjogi politikával is, és áldozatvédelemmel. De ugyanígy szükségesek azok, azon intézkedések is, amelyek által felszámolhatjuk ezt a jelenséget, tehát fel kell hívjuk az egyének figyelmét, az intézmények figyelmét, és proaktív intézkedésekre van szükség, hogy a nők képviseletét minden szinten javítsuk. Az autonómia alapvető fontosságú azért, hogy az áldozatok, az erőszak áldozatai felülkerekedjenek ezen, ezt az Isztambul Egyezmény is elismeri. És így megfelelő szolgáltatásokat, támogatást kell nyújtani az áldozatoknak és családtagjaiknak, és munkahelyhez kell segíteni őket. Volt egy jogszabály, amelyet a parlament elfogadott 2016-ban, és ennek lényege az, hogy a közjogi szervek, valamint az intézmények, megtegyék a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy felszámolhassuk a családon belüli erőszakot. Ugyanígy rendelkezünk szakképzett szervekkel is, és az ügyészek, valamint a rendőri szervek képzésében is érvényesítjük ezt az aspektust. Az is fontos, hogy a jogszabályok rendelkezzenek a nyomonkövetésről, és egy adott családon belüli helyzetet nyomon kövessük. Remélhetőleg lesznek még hasonló intézkedések. A foglalkoztatás terén is születtek hasonló intézkedések annak érdekében, hogy a legnehezebben foglalkoztatható személyek, mint például a családon belüli erőszak áldozatává vált nők, könnyebben munkához jussanak. Tanácsadást nyújtunk az áldozatoknak és családtagjaiknak, és így próbáljuk erősíteni a nők szerepét. Köszönöm. Well, I'd like to, like to thank all of you. Köszönöm mindannyiuknak, akik hozzászóltak ehhez a vitához. Érdekes és valóban kimerítő vita volt ez. Mielőtt lezárnám ezt, Mátré asszony szót kért, hogy válaszoljon, erre kivételesen lehetőséget adok, és akkor utána a képviselőtársam is reagálhat. De tényleg csak a két utolsó hozzászólás következik, aztán tovább kell lépni, szorít minket az idő. Nagyon köszönöm, elnök asszony, tisztelt jelenlévők! Eh, engedjék meg, hogy reagáljak Edward Martin úrra. A, egyetértünk Edward Martin úrral abban, hogy a jogszabályok tisztelete az egy fontos dolog. Én, mint jogász és a Törvényalkotási Bizottság tagja teljes egészében tiszteletbe tartom a jogszabályokat, és egyetértek önnel. De azt is tudnia kell, hogy a schengeni szabályok betartása ugyancsak mindenkire, minden tagállamra kötelező, és ez alól nem kivétel Franciaország sem magyarország területére bárki bejöhet aki úti okmányokkal engedélyekkel rendelkezik de az nem valósulhat meg hogy úti okmányok nélkül a jogszabályok és a törvényeket nem tiszteletben tartva magyarországon tartózkodik. ami pedig a kertést illeti amit ön felvetett magyarország a kertést nem bontja le sőt megerősti ezzel védi az európai uniót és védi a magyar embereket amire ön próbált egy mondattal utalni ez pedig nem egyéb mint a kvóták és a különböző és a különböző szankcióknak a, a kivetése. Természetesen Magyarország ezt minden esetben el fogja utasítani. A kíséret nélküli gyerekeket eddig is és a jövőben is befogadtuk, megfelelő körülmények között az egészségügyi ellátásukról, oktatásukról, ellátásukról gondoskodunk, viszont az ország védelme az nemzeti hatáskör és a magyar kormány a jövőt illetően is mindent meg fog tenni a magyar emberek védelmében és az európai unió tagállamaiban élő emberek védelme érdekében. köszönöm a megtisztelő figyelmet. Uh, Mr. Martin, if you want to respond to that. Martin úr szeretne erre reagálni? Igen, köszönöm szépen Köszönöm a válaszát. Sajnálatos módon, tényleg nagyon sajnálom, de ez a hét arról szól, hogy közösen gondolkodjunk, hogy hogyan segítsünk a legelesettebbeken, hogy az erőszak minden formája ellen fellépjünk. A nők, elsősorban a nők elleni erőszak ellen. De nem csak a nőkről van itt szó. Ezért még egyszer akkor felhívnám a figyelmét a következőkre. A beszámolók az elmondottak, tegnap és ma hallottak alapján egy kérdést tennék fel önnek, asszonyom. A hány a Ibrahim asszony, hány Mia asszony, hány Zsan, hányan menekültek el a, a diktatúra elől, a frankofoni, eh, a nemzetközi eh, szervezetének az elnöke is. Hányan vannak a kerítés eh, túloldalán, akik ilyen küldöztetés ellen menekülnek? Emlékezünk csak 56, 56-ra, hányan menekültek a diktatúra ellen, az erőszak ellen? A tízezrek haltak meg, Európa tártkarokkal várta őket, akkor nem volt drótkerítés, semmiféle drótkerítés nem volt. Én nem egy technokrata jogászi választ állok, egy humanista emberi választ válok a kérdésemre. Egy dolgot hadd mondjak még el, asszonyom. Hogyha a magyar polgárok úgy érzik, hogy őket valaki fenyegeti, és tényleg egy szöges drót kerítést szeretnének, akkor egy dolgot kell nekik mondani, őszintén nem, hogyha valóban a magyarok többsége hogyha nem Európa szabályait önök úgy érzik, hogy megkötik az önök kezeket, akkor, akkor tisztázzunk valamit. A politikai, magyar politikai szervektől azt kérem, hogy legyen bátorságuk, akár csak a briteknek, tartsanak egy népszavazást. Ha nem akarnak már Európában maradni, akkor annyit mondok, hogy jó utat. Well, uh, we... Thank you for... no, I, I can't call you. Köszönöm szépen, sajnálom, nem tudom visszaadni önnek a szót, tényleg tovább kell lépnünk, hiszen még mindig van bőven tennivalónk a napirenden. Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt a vitához, amely során rengeteg témáról beszéltünk. Aki rengeteg országból hallottunk beszámolókat, csodálatos volt, hogy ennyien itt voltak, hogy ennyien eljöttek, és a személyes beszámolóikat meghallgathattuk arról, hogy mi folyik önöknél. Nagyon inspiráló volt és megindító mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy itt voltak és most pedig tovább kell, hogy lépjünk az Európai Bizottság belső piaci főigazgatóságától érkezett, méghozzá a DG Grow néven ismert főigazgatóságtól, Diane Dash-nak hívják, aki röviden beszél arról, hogy az európai a nők vállalkozó kedvét segítő kezdeményezés hogyan működik. Kérnem um, Kérném Helen Dást, hogy jöjjön ide, és uh, az utána következő két előadót uh, szintén megkérném, hogy fáradjanak ide. Folytassuk, mert még mindig három prezentációt kell meghallgatnunk, mielőtt az alelnök megérkezik. Pontosabban már itt is van. Először tehát Elendian Dást kérném, hogy röviden ismertesse a WeGate kezdeményezést. Thank you. Köszönöm szépen. Ismertetnék önökkel egy projektet, amelyet tavaly indított el az Európai Bizottság. Nagyon komoly lehetőségek rejlenek Európa szerte a női vállalkozókban és több nőt kell bevonnunk annak érdekében, hogy a vállalkozás útjára lépjen, támogatást kell nyújtanunk nekük a finanszírozáshoz való hozzáférés terén, illetve a hálózatépítés terén. Létrehoztuk ezért ezt a platformot, ahol gyakorlatilag, ha egy nő szeretne vállalkozást indítani, különböző sikertörténeteket megismerhet, és így meggyőződhet arról, hogy ez másoknak is sikerült Tehát először is információt nyújtunk arról, hogy hogyan lehet egy vállalkozást elindítani. Egy felhasználóbarát platformon található meg ez az információ, gyakorlati, jogi információt is nyújtunk, és a networking, a hálózatépítés témájára is kitérünk információt nyújtunk, hogy hova fordulhat egy nő, ha a finanszírozáshoz, a finanszírozás érdekli, vagy a piacajutás egyéb aspektusai, és kik azok, akik segíteni tudnak neki, mentorok, ki az, aki iránymutatást tud adni a vállalkozás létrehozása különböző fázisaiban. Egy olyan, egy további kérdés az, hogy a vállalkozók 30%-át nők teszik ki, tehát elég jelentős az arány, de főleg a kisvállalkozások terében magas az arány. Talán azért, mert itt olyan vállalkozásokról van szó, amelyek főleg egészségügyi vagy szociális területen működnek, a finanszírozáshoz való hozzájutás egy nehéz, prob- nehéz probléma. Erre nincsenek konkrét magyarázatok, de szeretnénk lehetővé tenni a finanszírozáshoz való hozzáférést a vállalkozások számára. Éppen ezért nyújtunk itt információt arról, hogy hogyan lehet, hogyan növekedhet egy vállalkozás, amikor már létrejött a vállalkozás, vannak különböző finanszírozási lehetőségek, hogyan lehet üzleti partnereket találni különböző piacokon, az Európai Unión belül, és a nemzetközi válásra is kitérnünk. A másik, a további szakasz, a támogatás, milyen fajta támogatást nyújthatunk a különböző területeken, a már létező szervezeteknek. A platform egy fontos része a tanulás folyamatára tér ki, és a készségek fejlesztésre. Itt pedig szeretném hangsúlyozni, hogy egy nőt arra biztatunk, hogy vállalkozóvá váljon, az első lépés az oktatás, a tanulás folyamata itt a képességek fejlesztése fontos, már egy korai iskolai szakaszban kezdetét veszi ez a folyamat, ez pedig nem csak azok számára fontos, akik az élet egyik későbbi szakaszában vállalkozóvá válnak, hanem hangsúlyozzuk, hogy a vállalkozói készségek olyan készségek, amelyek a kreativitásra, az alkalmazkodó képességre épülnek, és amelyek a mai világban egyre hasznosabbak, hiszen gyakran nagyon gyors változáson megy keresztül a világ, mindenre mindezt kiemeljük, és már egy koraiskolai szakaszban is el kell kezdődni ezen készségek fejlesztésének. És a lányok számára is ez nagyon fontos már a korai években. Ez tehát egy one-stop shop, azt javaslom, hogy látogassanak el erre a honlapra, és vizsgálják meg a különböző lehetőségeket. És a közösségeken belül is hívják fel a figyelmet ezen lehetőségre. Vannak más szervezetek is, amelyek segíthetik a női vállalkozókat. Fontos, hogy regisztráljanak ezen platformon, minél több információ áll rendelkezésre, annál több a hálózatépítés szempontjából is a lehetőség olyan nőknek, akik vállalkozók szeretnének lenni, vagy ki szeretnék terjeszteni a vállalkozásukat, vagy üzleti partnereket kívánnak találni. Tehát terjesszék ezt az üzenetet is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. The next item, um, which is... Most áttérünk a következő pontra ez pedig a One kampány képviselőnek meghallgatása. Tegnap reggel már meghallgathattuk őket, és valóban fantasztikus munkát végeznek, és nagyon örülök annak, hogy a képviselőjük most el tudott jönni hozzánk. Dina Dahud, parancsoljon! Thank you so much. Good. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltés számomra, hogy itt lehetek az önök parlamentjében, és megragadnám ezt az alkalmat, hogy a, beszéljek azon lányok milliói nevében, akiknek eh, nincsenek ugyanolyan lehetőségeik, mint másoknak. Itt az önök parlamentjében nagyon fontos kérdésekről beszélnek. Nekem a One eh, ifjúsági nagykövetének, eh, nagyköveteként az ő hangjukat kell képviselnem. A One egy olyan szervezet, amely több mint 7 és fél millió embert egyesít világszerte, a, szés, a mély szegénységnek akarunk véget vetni, és a megelőzhető betegségeknek, főként Afrikában. Pár ezer mérföldre Brüsszeltől, Ammanban, Jordániában évekkel ezelőtt a édesapám és édesanyám elültették bennem a tudás vágy magvát, nem csak bennem egyébként, hanem testvéreimben is. Amikor eh, a egyetemi diplomámat megszereztem Jordániában eh, építészetben, akkor örültem, de amikor paleszti menekülteket eh, kezdtem segíteni, akkor még boldogabb voltam. Hét évig dolgoztam az Untrobánál, minden pillanatát imádtam, megérte Két évvel ezelőtt kezdtem PHD tanulmányokat Lővenben, itt Belgiumban. Örültem, de ma, hogy itt lehetek önök között, eh, mondhatom magamnak, igen, eh, sikerült. Biztos vagyok benne, hogy a tudás eh, lesz majd a boldogság soha véget nem érő forrása, ki nem merülő forrása számomra a világon sehol nem élveznek ugyanolyan esélyeket a nők és férfiak. Sehol. Hogyha valaki szegénynek születik és nőnek, akkor ez egy kettős terv, mivel nőknek, lányoknak minden nap egyet kell élniük a legszegényebb országokban. És nagyon sokan vannak ilyenek. Szeretném a Nőjogi Bizottságnak megköszönni, hogy ilyen fontos e, eseményt megrendeztek, és hogy meghívtak engem, minket ide erre a vitára, amikor a nők közösségben betöltő szerepéről beszéltünk. Amikor erről gondolok, akkor egyből eszembe jut két dolog. Hogy fogom tudni, hogy mit akarok, hogy mit, mit akarok elérni, hogyha nem tudom, hogy mit, milyen lehetőségeim vannak. Mit érhetek el, mit, hogyan fogom mindezt elérni, hogyha nincsenek meg a megfelelő készségem, nincs meg a tudásom. A tudás hatalom, ezt tudjuk. Eh, az empowerment mit is jelent? Alapvetően esélyegyenlőséget mindenkinek, mindenhol. Az azt jelenti, hogy eh, a bennünk rejlő lehetőségeket ki tudjuk használni, be tudjuk teljesíteni, amire eh, születünk. Ez egyébként az első naptól kezdve igaz, az oktatással kezdődik Nekem megadatott a lehetőség, hogy tanuljak, hogy, hogy felfedezzek, és meggyőződésem, hogy nincsen jobb eszköz arra, hogy nők és ö, lányok helyzetén javítsunk, mint az oktatás. Minden egyes év Amely tovább tanul az iskolában egy lány, 12%-kal nő majd később statisztikailag a, a keresete, a jövedelme. A Fekete Afrikában 25%-a negyedével nő, növekedhetne például a mezőgazdasági termelés, hogyha nők oktatásába többet fektetnénk. És ha már gimnázium érettségi eljut egy lány, akkor az akár egy millió ember életet is megmentheti. Micsoda számok ezek, és mégis 130 eh, millió eh, lány, 130 hát, millióan nem jutnak eh, iskolához. Csak Fekete-Afrikában 46 millió lány ne jár iskolába. Hogyha őket együtt vennénk, akkor ők adnák a világ tizedik legnagyobb lakosságú országát Oroszország után. Nagyobb lenne ez, mint Németország, nagyobb lenne, mint az Egyesült Királyság és Franciaország együtt. 130 millió ö, lány, 130 millió elszalasztott lehetőség, akik segíthetnének az országnak, a helyi közösségnek. Mindenkinek az előnyére válik az, hogyha egy lány ha lányok, a nők tanulhatnak és tovább tanulhatnak, lehetnek orvosok, mérnökök, a holnap vezetői. Lehet, hogy ők fogják megtalálni egy betegség gyógyírét, gyógyírét lehet, hogy ők fognak új technológiákra felfedezni, forradalmasítják az ipart, és teljes életet élhetnek, ami talán a legfontosabb. nem megakadályozzuk, hogy ezek a lányok a legszegényebb országokban jussanak az iskolákba és beteljesítsék az álmaikat. Ezért olyan fontos, hogy az oktatáshoz való jog valóban mindenki számára valóságá váljon. Arra van szükség, hogy először az emberek és a politikusok felved, rájöjjenek, hogy ez mennyire fontos, és hogy mekkora válságról van szó. 130 millió lányról, akik nem járnak iskolába. Még egyszer mondom, 130 millióan de a felvilágosítás önmagában nem elég, megszoktuk már. E, javulásra, előrelépésre van szükség. Minden nőnek és lánynak e, az oktatására kell fordítani pénzt annak érdekében, hogy a gazdasági szerepük e, nőjön. Szeretném, hogyha ezen elgondolkoznának. Egy merész tervre van szükségünk, célzott befektetésekre, intelligensebb szakpolitikákra, hogy minden lány oktatásban részesüljön, és hogy valóban gazdasági hatalmas jutassuk őket. Kevesebb, mint két évvel ezelőtt a világ vezetői nagyon ambiciózus ígéretet kísérleteket tettek, eh, hogy 2030-ra hogyan szüntetik meg a mély szegénységet. A fenntartható fejlesztés céljainak, SDG-nek hívjuk ezeket. Ez például az oktatáshoz való jogot, illetve az élethosszígtartó tanulást biztosítani mindenki számára. Meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket arra, hogy 2000, annak érdekében 2030-ra minden lány iskolába járhasson. Minden osztálytermet, minden tanárt el kell látni a megfelelő erőforrásokkal, hogy mindenki megfelelő digitális készségekkel rendelkezzen, hiszen ilyen technológiával lehet a, a nemek közötti digitális szakadékot áthidalni, hiszen tudjuk, hogy ez nagyon sokakat sújt. Teljesen egyenlő hozzáférést, attól függetlenül, hogy valaki férfi vagy nő, lány vagy fiú, ezt nagyobb elszámoltathatóság és átláthatóság nélkül nem tudjuk megvalósítani. Jobb adatokra van szükségünk, hogy tisztában lássunk, az ENSZ 52 különböző jelzőszámot, indikátort határozott meg, amelyek alapján talán teljesebb képet kaphatunk arról, hogy a nők gazdaságban betöltött szerepe hogyan eh, javulhat. A Bradford the World nevű szervezet mm, kutatásai szerint a Fekete Afrikában 80%-a ezeknek az adatoknak, adatoknak vagy indikátoroknak egyszerűen nem létezik, értelmezhetetlen. Nem rendelkezünk ilyen információval, így nem tudjuk azt sem megítélni, azt, hogy az erőfeszítésünket hogyan változtassuk, hogyan segítsünk a szegénységben élő nőkön, lányokon, illetve hogy az eddig erőfeszítésünk meghozzák az eredményeket Európának. Együtt kell dolgozni az afrikai kormányokkal, a helyi vezetőkkel, annak érdekében, hogy a legnagyobb akadályokat eh, leküzdjük. Gondolok itt a pénzre, a kutatás normákra, az erőszakra, számunkra, hiszen így a, a lányok főként a, a perifériára szorult lányok ott is maradnak, nem járnak majd iskolába, és így nem fogja múlni a helyzetük. Nagyon sokat kell még tennünk, az oktatás a kiinduló pont. De ennél többre van szükség. Ahhoz, hogy a nőgazdasági szerepét megerősítsük, arra is szükség van, hogy a lányok és a nők ugyanolyan jogokat élvezzenek, mint a férfiak. Számos területen, nem csak az oktatás területén nyithassanak például bankszámlát, birtokolsanak termőföldet, vagy a munkaerőpiachoz hozzáférjenek. Rengeteg hely van még világon, ahol ez nem garantált jog, sőt, inkább csak álom. Tegnap volt a Nemzetközi Nőnap, több mint 350 ezer tagjunk, az ONA 350 ezer tagja írta azt a levelet, amelyet a világvezetőzzel jutottunk, arra kérve őket, hogy tegyenek valamit annak érdekében, hogy minden lány iskolába járhasson a világon. És itt a jó hír, önök is csatlakozhatnak ehhez. Ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, hogy 130 millió lány nem ment ma iskolába, egyesével megszemeljük őket. Egyesével, hangosan. Nagyon könnyű elfeledni azt, hogy ezek nem csak számok, hús, vér, emberek, lányok, akiknek megvannak a reményeik, az álmaik, és megtagadják tőlük az esélyt ahhoz, hogy a jövőket valóra váltsák, hogy az álmukat valóra váltsák. Ezért kérem, hogy látogassanak el a one.org websájtra, 1 és 130 millió között válaszolnak egy számot, és egy fotót vagy egy videót tegyenek fel, eh, ezzel támogatva egy lány oktatását. A nemzetközi eh, Malala Yousafzai, Sherry Sandberg, Charlie Theron vonó százak csatlakoztak már. Mert nem lehet egyikünk sem egyenlő, amíg mindannyian nem vagyunk egyenlők. Köszönöm. Before we move on to our Vice President, Mairead McGuinness. Mielőtt uh, Mary McGuinness alelnöknek adnám meg a szót, még van egy vendégünk, akit szeretnénk meghallgatni, ő pedig nem más, mint Astrid Schönvéger, a Nemzetközi Női Múzeumok koordinátora. Ők szervezték meg azokat a kiállításokat, amelyeket a workshopok előtt láthattak, úgyhogy most azt is Schönwegennek adom meg a szót. Thank you very much. I will try to be... Köszönöm. Megpróbálom igen rövidre fogni a hozzászólásomat. Astrid Schönwegennek hívnak, és az első olaszországi Milánói Női Múzeum volt igazgatója vagyok az IAWM, a Nők Nemzetközi, Női Múzeumok Nemzetközi Szövetségi részéről jöttem el önökhöz. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy részt vehettem ezen az esemény sorozaton, illetve Szeretném elmondani önöknek, hogy a kollégákkal, illetve a kommunikációs szolgálatokkal, a titkárságokkal együtt sikerült megszervezni ezt a kiállítást. Ahogyan önök is észrevették, Az elmúlt két napos workshopok mellett 12 női múzeum 11 országból fényképekkel gazdagította a, az önök munkáját, és egy vizuális formában is kiegészítette azt. Prospektusokat is készítettünk, gondolom, hogy ezeket már megkapták, benne vannak az önök mappáiban, és ez kellemes emlék lesz majd. Egy nemzetközi ö, hálózat tagja vagyunk. 2008-ban fogtuk össze a különböző szervezeteket. 17 múzeum tartozik hozzánk, és 15-en, 15 múzeum pedig az interneten ad anyagokat különböző kezdeményezéseket fogunk össze, összesen 45 taggal rendelkezünk. Nők azok, akik megírják a világ történelmét, és ez azt jelenti, hogy a világon minden egyes országban eh, létre kellene hozni egy női múzeumot. Serine Bádi a keresztanyánk szavai ezek, aki kiemelt díjat kapott. És miért is jött létre ez az álom? Nos, azért, mert ö, láttuk, hogy milyen fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet a nők erőfeszítéseire, akár legyen szó múltban, akár jelenben tett erőfeszítésekről. A női történelemre, a női művészetre szeretném fölhívni a figyelmet. A világ leghíresebb gyűjteményeiben mindössze 5%-ot tesznek ki a női alkotások. E, átlagos, normális múzeumokban nem látunk női alkotásokat. Nem hagynak teret ezeknek. És ezt a hiányt egy múzeum létrejöttével pótolhatjuk, méghozzá azért, mert ez egy békés stratégia, amely hangot ad annak a követelésnek, hogy a nők egyenjó jogokat élvezzenek, és ezzel egy politikai nyilatkozattá válik. A nők múzeumai a világ különböző területein eltérőek, azonban a nők tapasztalatait, felfogását, meglátásait, illetve történelmét mutatják szélesebb perspektívában. Ennél többet is tesznek ezek a múzeumok, platformot adnak amely segítségével elgondolkodhatunk kultúránkról, társadalmainkról, illetve egy élő közeget hozunk létre, ahol a történeteket, a történelmet nem csak elmondjuk, nem csak beszámolunk arról, hanem annak alkotásában is részt veszünk. Odafigyelünk a nemi egyenlőség kérdéseire, illetve a kisebbségek integrációjának feladatára, ehhez politikai akaratra és pénzügyi támogatásra is szükségünk van. Nagyon sok női múzeum nak igazolniuk kell saját létüket. Sokszor politikai, illetve pénzügyi támogatásra van szükség a projektek megvalósításához, és nagyon sok ilyen múzeum a létért küzd, gondolok itt például az ukrán, vagy az argentin, a szenegáli, de akár a németországi Bonni Múzeum létére is. Iránban az emberi jogi aktivistákat egyszerűen kiutasították az országból, pusztán azért, mert létre akartak hozni egy ilyen női múzeumot. Ez azt jelenti, hogy bizony veszélyesek lehetünk. A gambiai múzeumot bezárták azért, mert az állam más célra kívánta felhasználni ezt a területet. Közép-Afrikában leégett a polgárháború alatt a múzeum. Szeretném megismételni Sein Ebedi mondatát, a nők írják a világ történelmét. Ezért kérem önöktől azt, hogy támogassák saját országaikban a nőket, és segítsék azt, hogy létrehozhassanak egy ilyen női múzeumot. Ellenőrizzék, hogy van-e ilyen saját országukban, és hogyha van, segítsenek ennek az intézménynek, mert ők is segíteni fognak nekünk, annak érdekében, hogy közös céljunk, célunkat megvalósíthassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Astrid. Most pedig abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Mered McGuinness alelnököt köszönhetem itt a körünkben. A diátadási ceremónián tegnap találkozhattak már vele, és mivel fogy az időnk, minden további nélkül meg is adnám neki most a szót. Köszönöm szépen, és tekintettel az idő rövidségére szeretném megköszönni a meghívás. Nagyon fontos, hogy egy parlamenti szakbizottság ülésén együtt legyenek az unión belüli és az unión kívüli parlamenti képviselők is. Bárcsak az elmúlt két nap során tapasztalt energia az egész év során velünk lenne. Tegnap is elmondtuk már, hogy meg kell találnunk azt a mechanizmust, ami által napirenden tarthatjuk ezen kérdéseket Néha van egy nap, amelyet megvitatunk egy adott napon, de aztán utána mm, félretesszük egészen addig, amíg ismét elő nem vesszük egy későbbi alkalommal. Ki kell használnunk a parlamentben ezeket a napokat. Néha aggaszt, amikor beszélünk a nők szerepének erősödéséről. Ha azt látjuk, hogy a nő egy hatalmi pozíciót tölt be, akkor úgy tűnik, hogy már elérkezett oda, de meg kell értenünk, hogy itt egy sokkal mélyen szántóbb problémáról van szó. És Dina előadása megrázott, amikor azt mondta, hogy milyen sok lány nem részesül oktatásban. És vannak anyák, akik gyermekeiknek biztosítani tudták azt az oktatást, amelyben ők maguk nem részesültek. Úgy gondolom, hogy tovább kell folytatnunk ezt a küzdelmet. Ne feledjük el, hogy a szüleink a mi oktatásunkért küzdöttek, és emlékeznünk el azokra, nem szabad elfelejtenünk azokat, akik ebben nem részesültek. A Női Múzeumok kampánya is egy nagyon érdekes kezdeményezés. A nők gazdasági szerepének erősítése létfontosságú, Európa szerte a nők és a fejlődő országokban is a nők gyakran részt vesznek a gazdaságban, a mezőgazdaságban, amely számomra is fontos. Írországban például, hazámban eléggé érdekes a helyzet. Vannak, van három csoport, vannak olyan szervezetek, amelyek tömörítik a mezőgazdaságban dolgozó nőket. Mindenkinek más és más a története, a háttere. Úgy gondolja, hogy az ő problémáival a létező struktúrák nem foglalkoznak, ezért saját maguk veszik, teszik meg a kezdeményező lépést. Ez nagyon fontos, ahogyan a Nőjogi Bizottság munkája is fontos, és az alelnökök munkája is. Mivel kevés az időnk, szerettem volna itt lenni ma 2004-ben választottak meg parlamenti képviselővé egy kis európai országból, most pedig az elnökség tagja vagyok. Hangsúlyoznám, hogy mindaz, amit elérünk, az nem egy ajándék, hanem az a küzdelmünk eredménye. Egy ilyen csata során vannak veszteségek, vannak győzelmek, de azok a nők, akik hallgatnak most bennünket itt és a parlamenten kívül is, fontos, hogy készek kell legyenek a küzdelemre, ha szeretnének elérni valamint. Dina is hisz valamiben, ezért osztotta meg velünk a történetét, ön is hisz valamiben, a nők szerepében. Én is, én is úgy gondolom, hogy a nők nagyon sok mindent megtehetnek, de ezt a fiatal lányok és fiúk, férfiak kell, hogy elkezdjék ezt a küzdelmet. Láthatóvá kell tennünk a nőket a társadalom minden területén, a legmagasabbtól a legalacsonyabb szintig. És tiszteletben, tisztelnünk kell a nőket. Például gyakran gondolok azokra a nőkre, akik takarítják a parlamentet. Reggelenként eh, szoktam találkozni velünk, és az ő munkájuk is létfontosságú ahhoz, hogy működjön ez a parlament és más intézmények. Tehát tiszteljük a nőket a társadalom minden szintjén biztosítani kell, hogy megfelelően megfizetik a munkájukat, mindannyiunk munkáját. Az a 130 millió lány, akiről hallhattuk ma reggel, fontos, hogy az ő hangjukat is hallassák, és mások megszólaljanak az ő hangjukon. Ami pedig a család és a munka összeegyeztetését illeti, elég ha rám néznek az arcomról, kiderülhet, hogy én ezt még nem tudtam megoldani. Fontos, hogy küzdjünk ezen túlmenőleg is, hiszen úgy gondolom, hogy néha messzebbre is kell mennünk, és még több erőfeszítést kell megtennünk azért, hogy egy kis lépést elérjünk. Tehát küzdjünk azért, hogy a férfiak és a nők egyenlők legyenek. Köszönöm. Köszönöm, Mairead, és köszönöm mindannyiuknak akik eh, milyen csodálatos eseményi tettétek ezt a mait és tegnapét. Saját magam nevében és a Nőjogi Bizottság nevében köszönöm tehát. Sok sikert mindenkinek eh, a nők szerepének erősítésében. Köszönöm a tolmácsoknak is, akik egy kicsit eh, túlóráztak pár percet. Mindenkinek tényleg minden jót és sok sikert a jövőben. Köszönöm.